és annyit szeretnék hozzátenni, hogy reménykedem abban, hogy parlamentként egységesen tudunk fellépni. Nem a tanács vagy a bizottság ellenében, hanem egységben. Egységben próbálunk felszólalni az egységes, egyforma szerepért. Szeretnénk, hogy a másik költségvetési hatósággal egyforma hatáskörünk legyen, egyforma hatalmunk legyen. Portás úrnak azt szeretném mondani, hogy mindig úgy gondoltam, hogy mint a, a, van egy kínai mondás, mely szerint egy ezer, kiló, ezer, ezer mérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik, hogyha ezt végig gondoljuk, és a 2020-as stratégiát egy ezer mérföldes útnak tekintjük, akkor ez lehet ennek az első lépése. Annak az a lépés, amelyel egy igazi, megfelelő gazdasági kormányzást tudunk létrehozni Európában. Ez egy érzékelhető első lépés egy nagy célkitűzés felé, és egy olyan jó irány, amelyet érdemes követnünk. Érdemes mindannyiunknak egy összefognunk, hogy egy ilyen jelentős 2020-as stratégiában meg tudjunk állapodni. Köszönöm, ugye az elnök Gáriga úr kap szó. Eh, Köszönöm. Elnök úr, Köszönöm. Összességében egyetértünk Francesco szövegével, habár ami a szavazást illeti, szeretnénk az eredeti határidőt tartani, tehát az öt órát. Rendben, nagyszerű. Hát akkor ezt megértem, és látom, hogy a többi frakció is inkább ezt szeretné. Akkor annak érdekében, hogy ne vesztegessük az időnket, most Inge Gressle felé fordulok. Inge, Inge felét fordulok, hozzád fordulok, de éppenséggel szeretnélek megdolgoztatni, hiszen holnap 10 óra 45-re irányoztuk elő azt, hogy te az első fejezetről, munkádnak az első fejezetéről a, a pénzügyi, vagy a költségvetési rendeletről beszámolja. Most tudnál-e bevezetőt mondani? Nem? Nem. Nincsenek nálad a jegyzetek. Jó, semmi baj. Akkor Monikához fordulok. Próbálom a Költségvetési Bizottságot munkára bírni, de nem könnyű. Monika. Normál esetben holnap kellene, hogy beszámolj jön az építkezési politikáról. Tudsz-e ma beszélni róla? Igen, jaj, nagyszerű hír. Hát akkor ezzel az általános lelkesedéssel megadom Monikának a szót. Voilà, non mais si, si Monica a besoin de deux minutes pour se préparer, elle, elle, elle a le droit. Et, et le reste de la salle fait silence pour écouter religieusement la parole de Monica. Mónikának adom tehát meg a szót. Nincsen semmi nagy dolog itt. A JEC Karlsruhe épület átalakításáról van szó, annak érdekében, hogy befogadhassa a Transurane ITU szervezetét. Ez hét közösségi kutatószervezet közös konglomerátuma, és az Európai bizottság az európai lakosság védelme érdekében a radioaktív sugárzástól, ez ami ráadásul most különös aktualitást nyert, a fő kutatási témájuk. Az N szárnyban és az O és a déli szárnyban, tehát az észak és a déli szárnyban kéne átalakítani az épületet, ami az épület alapjának megváltoztatását is részben érinti, mert hozzá kell építeni. Megnéztem én is az épületet, azt, hogy korábban hogyan helyezkedtek el laboratóriumok. A laboratóriumokat az irodák között helyezték el korábban, ez a mai normáknak nem felelne meg, és ezért a legmodernebb biztonsági előírások megfelelően szeretnénk az épületet átalakítani. Még akkor is sürgősségi ez a téma, hogyha itt kutatásról van szó, amit sokan szoft témára gondolnak. Jelenleg egy úgynevezett kontrollált övezetben zajlik a kutatás, ahol nukleáris reakciók is zajlanak. Ide nem lehet csak úgy egyszerűen bemenni, hanem többféle ellenőrzésen kell átjutni. Tehát ide e, kivételes körülmények között kerülhettem én is be, teljesen le kellett vetkőznöm, fel kellett öltöznöm, le kellett mindenemnek adnom, e, adataimat, telefonomat, táskámat, úgyhogy e, csak egy szál papírt kaptam. Egy ilyen beeresztő rendszer nagyon bonyolult és embereket igényel, ennél jobb egy célnak megfelelően jobban épített épület. Át kell helyezni az irodákat éppen azért, hogy esetlegesen kikerülő sugárzás bárkit a dolgozók közül károsíthasson. Körülbelül 1800 négyzetméternyi nyi, ö, irodát kell átalakítani, 250 embert érint ez, az üres irodákat a kontrollált övezetben pedig vagy laboratóriumá alakítják át, vagy egyéb technikai helységeké, vagy egyszerűen kiveszik őket a használatból, és amennyire én láttam, ezek eléggé ö, szűkösek, úgyhogy ez kicsit ö, ö, mozgás lehetőséget ad az embereknek. A 60-as évekből, 60-as években építették az egyik szárnyat, minden szempontból elavult, és 250 további dolgozó felvételére az épület nem alkalmas, a bizottság tulajdonában van, és a Baden-Württemberg tartomány ezt átadja a bizottságnak, és az összes átalakítás 168 ezer euróba ö, kerülne, 16.291 euróba, és további létszámnövelést nem terveznek, mert már ezt korábban betervezték. Ami a jövőbeli helyzetet illeti, új 6000 négyzetméter jön létre, és összesen 8800 négyzetméter, amelynek 800 négyzetméteres pincéje lesz. További részleteket aztán nincs értelme felolvasnom. Az biztos, hogy ezek a felületek megfelelnek most már mindenféle normának, és egy céget kiválasztottak annak érdekében, hogy miután egy versenyt írtak ki a mérnökök között, ez az egész eljárás 1,2 millióba került. Öt cég gyűjtött be pályázatot, ebből hármat minősítettek befogadhatónak, és a kritériumok alapján végül is a legolcsóbbat fogadták el. Az összköltsége mindennek 16,3 millió euró, és ezért kérem a Költségvetési Bizottság támogatását, mert itt némi változtatásra ezért szükség van. Köszönöm szépen. Nos tehát, ha jól értem, Mónika, azt javaslott, hogy adjunk zöld utat, miután ő maga is meglátogatta ezt a központot, No comment. Minden elismerésem, és nagyon sajnálom, hogy nem vettünk részt vele ezen a látogatáson, ahol szinte teljesen lecsupaszították, mielőtt beléphetett az épületbe. Nos tehát a 170-es cikk harmadik bekezdése értelmében gyakoroljuk jogainkat. És egy, van egy jó hírünk, Inge, most már sikerült ezt a te ügyedet is lezárnunk, és most van 20 percünk. Szeretnék először egyszer bele gratulálni és köszönetet mondani, hiszen a parlamenten belül nagyon sok ö, dicséretet hang, de a parlamenten kívül is a bizottság és a tanács az elnökség, a magyar elnökség szeretném üdvözölni a munkájuk minősége miatt. Köszönöm a kollégáknak is azt, hogy a munkát, ezeket a technikai jellegű munkákat ennyire szorosan követték, amelyek a, ugyanakkor politikailag nagyon fontos. Elnök úr, ha már szót kaptam, hogy a kedvenc témáról beszéljek, az utolsó pillanatig ki akarom használni ezt a lehetőséget. Revelini és kollégával készítettük el ezt a munkadokumentumot, amiben elemezni próbáljuk a bizottság új javaslatát, és hol látunk módosító igényt. Úgy kéne eljárnunk, hogy akik nem a mi támogatóink vagy szurkolóink számára is érthető legyen. A jelentést véglegesíteni fogjuk, és remélem, hogy március végéig a fordítóknak át tudjuk adni. Ez nem nagyon egyszerű, ugyanis itt még nem teljesen stabil a szöveg. Időközben a bizottság is számos non-papert készített a tárgyalások eredményeként, úgyhogy egy-egy elképzelést majd még be kell építeni a jövőbeni eljárás megkönnyítésére. Az 1 és 54-es pontokat érintő módosítók már múlt héten kiosztásra kerültek. A koordinátorokkal is tárgyaltunk, azt kértük, hogy ma elősor, elsősorban a többlet eljárásról beszéljünk. És az 1-től 54-ig terjedő módosítókról szeretnék elsőként szólni. 33 Tehát az 1-es 54-es cikkhez 33 módosító érkezett. Arra törekedtünk, hogy valahogy észszerűsítsük ezeket, áramvonalasítsuk ezeket, ugyanis a költségvetési rendelettel kapcsolatban számos kivétel felmerül, tehát vagy a szabályokat szüntetjük meg, vagy a kivételeket. Mind a kettőt együtt nem tudjuk kezelni, hiszen ezekből csak ellentmondás fakad, illetve fölösleges értelmezést igényelnek. Az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus 60 millió euróval, erre kaptunk ígéretet, a tanács ezt egy nagy elefántnak nevezte, az összes többi elefánthoz képest. Tehát egy egységes szabályra törekszünk, és ragaszkodunk ahhoz, hogy az ágazati rendeletek is megszülesenek. A, itt részben administratív problémákról van szó, olyan esetben, amikor ellenmondásosak a szabályok, az ágazati szabályok ilyenkor ezeket a költségvetési rendeletben kell valahogy rendetenni. És a parlament jogát is védeni kívánjuk, biztosítani kívánjuk a pót költségvetések kapcsán. Megállapítjuk, hogy Európának magára kell gondolni. Az Európai Bizottság is saját magára gondol, és arra törekszik, hogy a mi rovásunkra saját befolyását erősítse. Amit elvetünk, elutasítunk, szeretnénk a szokásos eljárást tartani, de egy-két dologban azt mondjuk, hogy a százalékokat például növelni lehet, illetve a transfereket is meg lehet valósítani. Tavaly 11-12 pót költségvetés született majd ugye minden hónapban. És éppen ezért azt javasoljuk, hogy a szolidaritási alap tekintetében korlátozzuk a költségvetési számokat. A szolidaritási alap megvan, és ehhez képest még egy többlet ről beszéljünk. Tehát éppen ezért én ezt javasolnám, hogy a munkaterhet is csökkentsük. Ami pedig a kockázatokat illeti, a bizottság azt a célt fogalmazta meg, hogy a költségvetési megvalósítást korlátozunk. Itt a probléma a következő. A számvevőszék az előre látható kockázatok tekintetében az egyes alapok kapcsán külön fog dönteni. Itt ez nem tartható, hiszen a két százalékról van szó, tehát arra kell törekednünk, hogy az egyes sorokból ezeket töröljük, tehát mi azt próbáltuk meg, hogy az elviselhető kockázatokhoz a mentesítési információt egy kicsikét átalakítsuk. tehát potolagos információt jelentene ez. A 34-es cikket is át kell dolgozni, milyen dokumentumokra van szükség a költségvetés elkészítéséhez. A bizottság javaslata szerint ezekhez ragaszkodunk, és a következő költségvetéshez változatlanul meg kell kapnunk az információt. Nekünk kell rögzíteni, hogy mit kérünk, milyen információkat várunk, ami a különböző pénzügyi eszközöket illeti, illetve a az állami magán projektokat, projekteket, annak érdekében, hogy pontosan tudjuk évről évre, hogy ezen a területen mi történik. Itt az átláthatósághoz kell ragaszkodnunk. És szerintem komoly előrelépés lenne, hogyha további információkat kapnánk ezen a területen. A módosítók első része szakmai jellegű, de ezek is nagyon fontosak, hiszen ezek érintik a szakbizottságunk illetékességét is. Ami pedig a többleteket illeti. Itt elsősorban az egyszerűsítés a fontos számunkra, és a kedvezményezettek számára is vonzóvá kell tenni ezen pénzekkel való gazdálkodást. Itt a kis és nagyobb összegek esetében más, más szabályok érvényesülnek, ezek számát csökkenteni kellene. Itt bizonyos összegeket általány összegben fizetnek ki, És itt konkrét javaslatokat kell készíteni, hogy a non-profitot elismerjük, és hogy az ex kosztot is elismerjük. A degresszivitást is elutasítjuk, ugyanis ezt a bizottság már amúgy is gyengítette, ami pedig a fő költségeket, illetve ezeket is pontosan kell definiálni. A hozzáadott értékadók esetében beszélünk ilyen fő költségekről. Itt ez már egy régi követelés, és úgy gondoljuk, hogy itt a nem a tagállamok kell, hogy bekasszírozzák a hozadott értékadót. Az egyik fő követelésünk tehát ez a természetbeni jutatások esetében, tehát olyan társfinanszírozásról van szó, ami nem pénzbeli hozzájárulás, az ilyen társfinanszírozások kell, hogy az alapját képezzék az összegeknek. Ezeket utólag már nagyon nehéz megvizsgálni, hogy az ilyen jutatásokat hogyan lehet megvizsgálni, vagy hogyan kell megvizsgálni. Ez az egyik eh, legfontosabb kérdés a kedvezményezett szempontjából is. És ebben a kérdésben eh, számos eh, probléma rejlik. Tehát itt több javaslat született, és elsősorban arra törekszünk, hogy leegyszerűsítsük a rendszert. Egy clearance bizottságot javasolnánk, amit vitás esetekben lehetne bevetni, egy olyan döntő fórumot szeretnénk tehát eh, felállítani, amely az ilyen eseteket vizsgálná és egyszerűsítené az eljárást. Az elektronikus kormányzást is szeretnénk elősegíteni. Az adatbázis a kedvezményezettek adatbázisát is korszerűsíteni kellene, és esetleg ki bővíteni. Számos adatbázis létezik, de ezek egymással köszönő viszonyban sincsenek. Úgyhogy itt is az egyszerűsítésre kell törekednünk. A kedvezményezettek számára több jogot kell biztosítani az eljárás során. Tehát, hogyha elutasítják a támogatást, akkor a kedvezményezetnek nincs joga felebezni, vagy megkérdezni, hogy miért. Hogyha egy 1000 eurós kifizetésnek a költsége 4000 euró, akkor felmerül a kérdés, hogy ez miért van így, illetve miért kerülnek elutasításra bizonyos összegek és akár itt az ombudsmanhoz is lehetne fordulni. Hogyha egy administratív döntés születik, akkor legyen lehetőség azt kifogásolni, illetve megfelelő magyarázatot kérni írásban. Tisztázni kell a szankciók kérdését is, és pontosítani kell a terminológiát, például a pénzügyi korrekciókat, és a szankciók mellett egy bónuszrendszert is ki kéne alakítani a tagállamok hatóságai számára. Itt nem az egyelő elbánás a fő szempont, hanem az adott eredménytől függően lehetne ezt alkalmazni, és bizonyos módosítók erre irányulnak. Az 56-os cikk a megosztott gazdálkodásra vonatkozik. Ez egy nehéz helyzet, ugyanis a tagállamok március 2-án és 3-án egy közös szeminárium keretében elutasították az erre vonatkozó bizottsági javaslatot. Ennek a lényege a strukturális és az agrár alapok konszolidálása lett volna a jelenlegi tanúsító intézmények fúziójáról lett volna szó. amelyeket aztán a tagállamok akreditálnának. Amit, és amelyeket később egy független auditor vizsgálna. A bizonylatolás, illetve a gazdálkodás elkülönítését javasolja, illetve ennek fenntartását a bizottság, amit mi elvetettünk. A rendszerben működik az akkreditáció, de nem a strukturális alap, illetve az agrár alap tekintetében. A szöveg folyamatosan alakul, ahogy a amit megkönnünk a bizottságnak és a tanácsnak is, de egyelőre még nem jutottunk eredményre. Az új rendszer nekem tetszett, remélem, hogy a tagállamok is értik, hogy az átmeneti időszakban komoly problémák keletkezhetnek, hiszen a két rendszer átmenetileg együtt működik. A két rendszert úgy kell valahogy összehangolni, hogy ennek ered, végeredményeként egy a mostaninál jobb ellenőrzési rendszer valósulhasson meg, a különböző hiányosságokat fel kell számolni. Egyelőre ugyanis előfordultak olyan esetek, amikor a különböző bizonylatok nem voltak helytállóak. Olyan adatokra és nyilatkozatokra van szükség, amelyekben az adatok pontosak. A igazgatás szintjén, tehát ilyen esetben szankciókat kellene alkalmazni. Lehet olyan nyilatkozatokat adni, amelyekben az adatok nem pontosak, és az nem megengedhető. Itt nem a görög kollégákról beszélek, de ez még mindig egy nyitott történet. Ezzel kapcsolatosan van néhány alapvető módosító. A vonatkozó cikk megnevezi az új rendszert, de itt eh, szeretnénk a nemzeti nyilatkozatokat eh, megkapni. Hogyha a jelenlegi rendszer fenn marad, akkor különböző 160 eh, nyilatkozatot kapnánk. A kettes cikkben egy másik rendszerről van szó. Attól tartok, hogyha másképp járnánk el, akkor lehet, hogy a tanács minket térdre kényszerít egy másik rendszer elfogadása kapcsán. Tehát itt a régi rendszert kell továbbfejleszteni, és egy új rendszert képíteni. A PPP projekteket érintően Kb. 800 ilyen projekt van, és az ellenőrzés területén felmerül a kérdés, hogy szükség van-e ennyi adatra. A jövőben jobb információt kell ezekkel kapcsolatosan kapnunk, és erre vonatkozóan a rendeletben is megfelelő rendelkezéseket kell felvennünk, ami az átláthatóságot biztosítja. Ilyen finanszírozási eszközökkel ugyanis több PPP valósulhatna meg. És nem csak az, az igazgatás szintjén, hanem a jövőben magán PPP-ket is várhatnánk, illetve vegyeseket. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a magán PPP-k EU forrásokat is kapjanak. Azt kell biztosítani, hogy felkészüljünk a PPP-k nagyobb arányú kihasználására, ugyanis mostanáig az eddigi tervezetek, javaslatok csak arra irányultak, hogy a parlament előcsörög, és csak jóvá rábólint az összegekre. Ami pedig a pénzügyi eszközöket illeti, a 120-as cikk kapcsán egy új szöveget jelentettek be, ami nagyon vicces hogy egy olyan szöveg alapján tárgyalunk, ami folyamatosan változik. Éppen ezért stabil szövegre van szükségünk, remélem, hogy meg is kapunk egy olyan szöveget, amin most már tényleg dolgozni tudunk. Egyáltalán tudnunk kéne, hogy milyen irányban haladunk. Hónap végéig jó lenne, hogyha ezt a munkát elvégeznénk, hiszen ebben a folyamatosan változó szövegben mindig új és új dolgokat fel kell venni. Mi abból indulunk ki, hogy a határidőt tartani tudjuk, és viszonylag gyorsan le tudjuk ezt, mindezt bonyolítani, és a frakciókkal is egyeztetni tudunk. Mindenkit arra kérek, hogy a hozzászólásaikban nyugodtan éljenek kritikával, és még egyszer követeljük a nyilatkozatot. Azt hiszem, hogy ez a legbonyolultabb feladat, amit valaha is elvégeztem, ezt meg kell mondanom, hiszen nincs megfelelő adatbázis, ami a PPP-ket illeti. Nem igazán tudjuk, hogy hogy járjunk el, hogy megfelelő jogi alapot teremtsünk. Itt bizonyos fontos elemek az értékelésnél is hiányoznak, Remélem, hogy olyan eredményt tudunk majd végül is letenni az asztalra, ami a parlament számára megfelelő és elfogadható lesz. Merci, Inge. Köszönöm szépen, Inge. A munkának, ennek a herkulesi feladatnak az összefoglalását. Geyer úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Inge Gressle beváltotta ígéretét, amikor a költségvetési eh, rendeletről beszél, akkor bőven beszél, és talán világosá vált számunkra az elmondottakból, hogy itt egy nagyon lelkes és minden részletre kiterjedő figyelmű eh, előadónk van. Ez jó, hogy így van, de lehet, hogy lemaradnak mások Gressler asszony mögött, különösen más bizottságokban, akik ugyanezzel a szöveggel dolgoznak, és a te részlettudásod és te tempód sokakat hátrahagy az értelmezésben, és ha merek egyáltalán két megjegyzést tenni, akkor ez a következő. Úgy gondolom, hogy az eredmény szempontjából jó lenne, hogyha a tanácskozásokra időt szakítanánk és részletesen a bizottságban, és ha lehet, akkor akár több ülésen is erről beszélnénk, mert sok aggodalmam van, fenntartásom. Ha bizonyos részeivel a költségvetési rendeletnek nem foglalkozunk megfelelő érdemben, vagy pedig ha egyáltalán összefoglalhatom ezt, tehát hogyha nincsenek részcéljaink a tárgyalások során, amelyekben egyenként is biztosak vagyunk, és nem tudhatjuk, hogy az egész bizottság mögöttünk áll-e, akkor előfordulhat, hogy a végén olyan véletlenszerű szavazási eredmény születik, amely a költségvetési rendelet végső szövege szempontjából nekünk hátrányos és véletlennek kitett. Tehát szeretném azt, mint kvázi shadowja a témának, ezt mindenkinek a lelkére kötni, a saját frakciómban, más frakcióban is, hogy eh, ahhoz, hogy belegondoljunk, hogy az egyik vagy másik megfontolás helyese vagy sem, ahhoz szerintem intenzív, részletes vitát kéne folytatnunk, és megfelelő időt kéne szánnunk erre, hogy a bizottságban mindenki eljusson az érdemi értelmezés lehetőségéhez, és kidomborodjanak a várható szavazati arányok. Szerintem ez jobb tenne az egész ügynek a témán való dolgozók szempontjából. Még lenne egy pár megjegyzésem az SZSD frakció nevében. Az a célunk ugyebár, hogy ennek a költségvetési rendeleti eljárásnak a végén könnyebb legyen a kedvezményezettek dolga. Mert aki a választási körzétébe hazamegy, és ott európai projektekkel foglalkozik, annak mindig azt mondják, hogy a végkedvezményezettek panaszkodnak amiatt, hogy mennyire bonyolult az egész eljárás, az európai pénzekkel való eljárás és mobilitási projektekre, ugyanígy vonatkozik a diákcserékre, kutatási programokra, strukturális politikai programokra, és így tovább. Aki pedig jobban megkaparja az ügyet, az megállapíthatja, hogy egy nagy közös probléma van itt ezek mindegyiknek a hátterében, és ezt nekünk kell itt megoldani, az, hogy az irányítással van probléma, az ágazati szabályok különbözőségével, a, amelyek egyenként is ellentmondanak a költségvetési rendeletnek. Ebben az eljárásban részben mi is bűnösök vagyunk, és minden bizottsági alkalmazott találkozott már olyan helyzettel, hogy két-három egymásnak ellentmondó szabályt kéne egyszerre követnie, tehát valamit meg kell sértenie, és ezek az egymásnak ellentmondó szabályozások aztán a nemzeti szinten megismétlődnek. És aztán egyre tarkább lesz a kép, és amikor a közös hazánkat, a Német Szövetségi Köztársaságot vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ezek a részben már egymásnak is ellentmondó európai szabályok a német szabályoknak is ellentmondanak, és ráadásul bonyolultak, tehát óriási terhet rónak az alkalmazókra, a kedvezményezettekre, egyre nagyobb bizonytalanságba taszítják őket, Ugyanakkor itt európai pénzekről van szó, amelyekért felelősséget kéne vállalnunk, és a probléma egy része Brüsszelből származik. Ezt ki is használják a helyi politikusok, bár ez nem igaz ez így teljesen. Külön kéne választani, hogy milyen Brüsszelből mi jön a helyi szabályozásból. Ami rajtunk múlik, azt az Európai Parlamentnek meg kell tenni az egyszerűsítés érdekében, de a tagállamoknak is persze a saját feladatukat el kell látniuk, mert például észak a Westfáliában a kölni ö, miniszterelnök teljesen más szabályok alapján dolgozik, mint a Düsseldorfi, pedig ugyanabban a tartományban működnek. Tehát van nekünk is feladatunk ebben, és ezt nekünk el is kell végeznünk. Szeretném a kollégákat meghívni az együttgondolkodásra, és persze tagállamokkal való együttműködésre, vagy akár a tartományokkal való együtt gondolkodásra, és közösen meg kell néznünk, hogy a nemzeti szabályok mennyire kompatibilisek az európaiakkal, és hogyan lehet őket egyeztetni, és mennyi európai ö, frusztráció igazolható valóban a végfelhasználók szemében, és mi az, ami a helyi problémákra vezethetők vissza, ahol a végrehajtás, a szövetségi, a tartományi szint a felelős. Azt hiszem, ezt érdemes elvégezni, ezt a munkát. Ugyanakkor konkrétan azzal, amit most mi csinálunk, ennek nincs sok, ehhez nincs sok köze. Az ágazati szabályozást azonban mindenképpen meg kell vizsgálni, és a költségvetési rendeletet pedig az ágazati szabályokkal összhangba kell hozni, és az egyes ágazatokat le kéne beszélni arról, hogy még további újabb szabályokat alkossanak, bár ezt nem tudom, hogy hogyan lehet politikailag megvalósítani. Ami a tolerálható hiba arányt illeti, az Európai Bizottság javaslatokkal élt, amelyek kevésbé a tolerálható arányról beszélnek, mint inkább arról, hogy hogyan lehet a tolerálható hibát számítani. Ugyanis az ellenőrző helyek másképp ítélik meg a hibaarány súlyosságát adó szempontból, e, elszámolási szempontból, és végül az adófizetők számára ez aztán nehezen elmagyarázható el, hogy 2,50 ért miért kell 10 ezer eurós kontrollmechanizmust működtetni. Tehát itt is arányba kéne állítani egymással a valós hasznot, de ennek úgy kell történnie, hogy az Európai Bizottság nem kap szabad utat arra, hogy egy bizonyos hiba százalékot tól eltekintsen. Ez legyen a, a kontroll, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság feladata, erről többször beszélt is már a Kont Bizottság, és jogosak a kezdeti félelmek, mert a bizottságtól azokat olyan jeleket kapunk, amelyek alapján a tolerálható hibakockázat számítását az elkerülhetetlen hibák arányát újra szeretnék értelmezni, és a gazdasági társaságok menedzsmentjéhez hasonló módon számolnák, ami jó egyébként, csak arra lenne szükség, hogy olyan adataink legyenek, amelyekkel lehet aztán dolgozni, összehasonlíthatók, és emlékeztetnék arra, hogy mi egyszer már elmondtuk, hogy a tolerálható hiba arányt akkor kell alkalmazni, hogyha már minden más lehetőséget, a hiba visszaszorításának lehetőségét már kiaknáztuk és a tagállamok eljárását megvizsgáltuk, hogy hogyan ellenőrzik a saját elköltéseiket, már pedig ez a nemzeti elköltési nyilatkozatokból olvasható ki továbbra is fontos eszköznek, értelmes dolognak tartanám, ha jól használják, hogy a tagállami beszámoltatás kötelezettségében lennének minimális kötelmények, amelyeket egységesen definiálnánk, és ha aláírják a tagállamok ezeket a jelentességeket, a National Management nyilatkozatokat, akkor ezek összehasonlíthatóká válnak egymással. A szociáldemokraták legalábbis ezen mm, vannak, és mivel az elnök úr már jelző, hogy soká beszéltem, átadom neki a szót. Köszönöm. Többen kértek szót ezzel a témával kapcsolatban. Azt javaslom, hogy most egy kicsit függesszük fel a vitát, később folytatjuk, hiszen alelnökünk és főtitkárunk annyira udvarias volt, hogy különösen pontosan érkezett 14 és 17 óra között az Európai Parlament költségvetésének 2012-es változatának az első változatáról egy közös vitát szeretnék Klaus Vellével folytatni. Fernandes úr a jelentéstevőnk. Már a múlt héten hosszú munka megbeszélést tartott a koordinátorokkal. A jelentéstevő úr kívánna először bevezető szavakat szólni, vagy rögtön a bürónak adja meg a szót? A, javas, a, a, jelentést azt mondja, hogy a büró főképviselője kapja meg a szót. lelnök úr, Jenny, megadom a szót. Köszönöm szépen, Lamassur elnök úr. És köszönöm szépen Fernándes úrnak is a munkát. Jó napot kívánok mindenkinek a szakbizottságban. Vidal Quadras és vele úrral együtt azért jöttünk, hogy a vitához némi táplálékot adjunk önöknek. A parlament 2012-re tervezett bevételéről és kiadásairól van tehát szó. A Költségvetési Szakbizottság, de most már szokássá vált az elmúlt években, és ennek megfelelően most is, múlt héten már megkezdtük a koordinátorokkal a közös munkát. Így egy olyan megállapodáshoz tudunk, megállapodásra tudunk jutni, amelynek révén a parlament bürója a végső változatot egyhangulag is egyszerűen el tudja fogadni. Ezt még nem fogadtuk el, hiszen nagyon nagy érdeklődéssel várjuk az egyeztető eljárást a Költségvetési Szakbizottsággal. Ami a javaslat lényegét illeti. Szerintem fontos hangsúlyozni azt, hogy a növekedés, a 2012-es növekedés 2011-hez képest nagy része ki, négy prioritást élvező projektből származik. A CAD épület Luxemburgban, a Horvátországgal való bővítés, a 18 új extra tag a Lisszaboni szerződés értelmében, és az Európai Történelem Háza. Ez az a négy nagyon fontos munka, amelyről amelyek kapcsolatban idén sok munkánk van, és erre különösen sok pénzt különítünk majd el. A bűró sokat foglalkozott azzal, amit az Európai Parlament plenáris ülése fogadott el, az, az infláció kell, hogy legyen a költségvetés növelésének az iránya, illetve ez kell, hogy az irányadó szám legyen a költségvetés növeléséhez. Hát ezzel kapcsolatban most lehetséges megtakarításokat és csökkentéseket vizsgálunk annak érdekében, hogy ezt a kívánságát a parlamentnek tudjuk teljesíteni. Azonban a vita főleg a növekedés szintjére összpontosítódott, miközben azt is figyelembe vettük, hogy kell, hogy legyen némi játékterünk. Ahogy azt a tavalyi elnökök értekezlete kinyilatkoztatta, ezt is figyelembe kell vennünk. 20-22 százalék az ötös címsor alatt, ez az egyik nagyon fontos, aztán az, hogy az infláció arányán nem tudunk túlmenni, tehát az ötös fejezet 20-22 százaléka, ez nagyon fontos, és közben megpróbálunk megtakarításokkal élni, akkor amikor ez amúgy is nagyon nehéz, hiszen a nemzeti finanszírozás sem működik annyira jól. A koordinátorok ülésén múlt héten világosá vált, hogy az inflációs, inflációt követő növekedést mindenképpen szeretnék elérni. Nagyon fontos ez, a horvátországi bővítés, a 18 új tag, illetve a költségvetés módosítások miatt is. Azonban attól tartunk, ha ezt elfogadjuk, akkor nem feltétlenül sikerül megállapodnunk. Most először a jelentéstevőnek, majd a kollégáknak adom meg a szót. Kársz. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Jelenleg éppen javaslataink az elnökség előtt vannak. 95 óta ugye 20-25 százalék körüli a meghaladás, és a gazdasági helyzet függvényében is még mindig alulról közelítjük ezt. Nyilvánvaló, hogy strukturális problémái vannak a saját költségvetésünknek is, az infláció kiegyenlítési módja ö, ö, például 18 tagállam rábólintásától függ, Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia és Belgium például a ratifikációtól eddig elzárkózott, és várjuk ennek ellenére, hogy a nyárig ez megtörténik majd. A harmadik probléma a Horvátországgal való bővítés kérdése. Már tavaly engedélyeztük az első felét az ide vonatkozó költségeknek, most a második felének az engedélyezése lenne szükséges. Mi másképp látjuk ezt, mint az Európai Bizottság. Hagyományosan általában megajánljuk hamarabb a csatlakozó országoknak már a részvételt a parlamenti munkában, már a ratifikáció előtt, és ezért nekünk előbb kell, egy évvel előbb kell a bővítést gyakorlatilag végrehajtanunk, mint a bizottságnak és a tanácsnak. Ez az összes dolgozónkra, a személyállomány bővítésére, stb. is von, vonatkozik. <clears throat> Hagyományosan a nemzeti képviselők egy évig megfigyelőként működnek néha tovább is az Európai Parlamentben, és mindig arra törekedtünk, hogy az ő munkakörülményeik is azért hasonlítsanak legalább a teljes jogú képviselőkéhez, és ebben a költségvetésben most úgy tűnik, hogy 12 horvát képviselőnek tudunk helyet adni, de itt is érvényes a formális érvelés, hogy a tárgyalások még nem zárultak le. A magyar elnökség ugyan elhatározta, hogy júniusig megpróbálja elérni a tárgyalások lezárását, de továbbra is kétségek vannak a bizottság részéről ennek megvalósíthatóságáról. A negyedik strukturális elem az, hogy a CAT, a Konrad Adenauer épület átalakítását is most már finanszírozni kell, ezt már Tavaly elkezdtük az ezen való gondolkodást, és itt alapvető kérdést kell megválaszolnunk, mégpedig azt, hogy ezeket az építési feladatokat mennyiben fogjuk költségvetési és szigorú belső áttekinthető szabályok alapján finanszírozni, és mennyiben lehetséges megtakarítani például az idei költségvetésből és esetleg hitelekből később végrehajtani. De ez nyilván, ha ez így valósulna meg, akkor a következő képviselőgenerációk terhe maradna. Ha ezt a három problémakört, tehát hogy 18 tagállamra van szükség, ugye, Horvátország bővítése külön feladat, és ezt is tagállamoknak kell eldönteni, és a KAD épület átalakításának problémáját nézzük, akkor megalapíthatjuk, hogy a jelenleg elnökség asztalán szerető javaslat a parlament alapvető költségvetési igényeit úgy növeli meg, hogy az az inflációt meghaladó módon igényel költségvetés módosítást, és ez így realista megközelítés. Ami a személyügyi feltételeket illeti, a horvát bővítés külön problémája mellett, és tudjuk, hogy milyen problémák várhatóak az előző 12 bővítés kapcsán, hiszen Horvátország nyilván az utolsó 12 országgal hasonló jogokat fog követelni magának. 27 állás helyett akarunk létrehozni a Lisszaboni szerződés miatt, főleg a bizottsági titkárságok munkájának könnyítésére, a Költségvetési Bizottságnál, a Jogi Bizottságnál és a Külügyi Külkereskedelmi Bizottságnál. Az utóbbi nál ez, ez egy, jelenleg egy közepes méretű titkárság, és szerintem ez nem elég nagy az ottani feladatok ellátására, tehát különösen ott kell személyi bővítést végrehajtani. A jogi bizottság személyi állománya pedig egy albizottságénak felel meg, ami sem a bizottság felelősségének és munkaterhének nem felel meg, és a külgazdasági bizottság, külkereskedelmi bizottság esetében is jelentős lenne a növekedés. A jogalkotási bizottság mellett ugye a Költségvetési Bizottságnak lesz meg az utolsó szava ebben az ügyben. A bizottsággal, a tanácssal ugyan tárgyalunk erről, de a parlament fog erről véglegesen dönteni, és erről tehát nagyon okosan kell elgondolkodnunk, hogy megfelelő összegeket tervezünk ebbe. Továbbá a Lisszaboni szerződésből adódó lehetőségek feladatok ellátására is új pénzek kellenének, <clears throat> például a titkosítás, a bizalmas anyagok jobb kezelése <clears throat> javítása érdekében. A tanácstól ugye megkaphatjuk a bizalmas dokumentumokat a jövőben, Eddig azonban a tanács nem lehetett abban biztos, hogy a titkosítás valamennyi követelményének meg tudunk felelni. Ehhez megint csak beruházásokra van szükség, és hogy megkaphassuk ezeket a bizalmas anyagokat, amelyeket eddig nekünk azért nem adtak meg, mert nem voltunk rá felkészültek, ugyanakkor a jogalkotóknak szükségük lenne rájuk ez nem nagy személybővítés, mint össze hat ember felvételét igényelni. Hat álláshelyet javaslunk a kommunikációs igazgatóság számára is, mégpedig a következő európai választásokig 17 álláshelyet a főigaz, az épületekkel foglalkozó főigazgatóságnak, mert ott egy harmadik fázisába lépett az átalakítási, építési munka, és sok egyéni igény is felmerül, de ezeket mind eh, háttérbe szorítottuk összesen 36 átcsoportosítás lenne, tehát nem akarunk új munkahelyeket kérni az említetteken kívül, hanem megpróbáljuk átcsoportosításokkal megoldani az új problémákat, és szerintem ezzel realistán kezeljük a problémát. Számos egyéb kezdeményezésről is szólni kell, például az Európai Történelem Háza, ez ennek a létrehozását már az előző időszakban, 2008. decemberében eldöntötte az elnökség, azóta előreléptünk, és tudomásom szerint a Költségvetési Bizottságban is már komoly beszámolót tartottak arról, hogy mi az eredménye az építőmérnöki pályázatnak, a költségek várható méretéről is, illetve a fenntartási költségekről. Első 2012-re vonatkozó javaslatunkban 13 plusz 1 millió szerepel, 1 millió a kiállításokra. Az elnökség arról is tárgyal, hogy ha szerény keretek között is, de szeretnénk mindegy 1 millió eurót ráfordítani a intézményi feladataink jobb ellátására, környezeti feladatok ellátására. Erről még nincs végleges döntés, de az elnökségben úgy tűnik, hogy kibontakozóban van egy többségi támogatás, tehát ezt a szerény összeget talán megkapjuk, és az informatikai területen is szeretnénk megnövelni az összegeket, mert időközben kiderült, hogy az új parlamentben sok képviselő nehezményezte a jelenleg informatikai struktúra elavultságát. Szeretnénk egy három éves tervben középtávon az informatikai rendszereket átalakítani. Már idén is jelentős beruházások történtek a wifi kiépítésébe, és ezeket a kommunikációs feladatokat 2012-ben más területeken akarjuk még folytatni. További apróságokról is talán még kell szólnunk, például hogy Brüsszelben is legyen bölcsőde, mert nem csak a képviselők, hanem valamennyi dolgozó hatalmas létszáma miatt, ugye, és öröm ez, hogy egyre több a gyerek, a fiatal dolgozók miatt ezeket a gyerekeket valahol kéne helyezni. Végül pedig idén is jó volt a párbeszéd az elnökség és a költségvetési bizottság között. Háromszor találkoztunk, ha jól számoltam, a jelentés szerzőjével és nagyon gyümölcsöző megbeszéléseket folytattuk a koordinátorokkal is az elnökség az elnök úrral és a jelentés szerzőjével is külön tárgyalt, és többször is egyeztettünk és megegyeztünk az időtervben, amely lehetővé teszi azt, hogy nemzeti parlamentek is tudjanak időben érdemben foglalkozni a problémákkal. Ugyanakkor az elnökség lemondott arról, hogy a, hogy a költségvetési iránymutató összegeket ad, publikálja, még mielőtt erről végleges döntés születne, a Költségvetési Bizottsággal szeretnénk először megegyezni, és nyilván a plenárison fognak a képviselők Szabadlife bár szavaztak is, 540 fős többséget kapott a terv, és Horvátország kérdése pedig addig lebeg, amíg eh, nem tudjuk biztosan, hogy a ratifikáció megtörténik-e vagy sem. 18 képviselő pedig eh, mm, de a hát 18 tagországban pedig meg kell várni a ratifikációt. Végül pedig a Konrad Adenauer épület kapcsán van egy eh, lefele mutató spirál, de ennek ellenére megpróbálunk realisztikusan tervezni, és a negyedik fő probléma az infláció megfelelő kiegyenlítése. Ezek azonban benne voltak, vannak az iránymutatásokban, és ezek alapján a Költségvetési Bizottság kéréseinek az elnökség nagy többségben eleget tudott tenni, és felelősen tud a következő ülésre, jövő hét szerdájára már előzetes tervezési összegeket is önöknek majd mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Vidal Kadrász alelnök úr, hozzá kiveszkolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából semmi hozzászólni valom nincsen ahhoz, amit Gianni Pitella elmondott, illetve a főtitkár úr egész egyszerűen csak annyit szeretnék elmondani, hogy tökéletesen egyetértek azzal, ami elhangzott, és még azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ezek az elsődleges, vagy, el, mege, vagy korai megállapodások, korai tárgyalások, ezek arra jók, hogy sikerüljen a költségvetési szakbizottsággal egyeztetnünk, és ahogy azt a plenárison is elfogadtuk, az általános iránymutatásoknak ezzel jobban meg tudunk felelni. Megpróbálunk gyorsan az egyeztető eljárás során költség vagy közös megállapodásra jutni. Az ingatlan politikával kapcsolatban szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét, különösen Fernandes úr figyelmét akinek egyébként szeretnék a kiváló munkához gratulálni. Az első pont a jelentés 30. pontjára vonatkozik. Egy oldalról ez üdvözli azokat a határozatokat, amelyeket a büró március 24-én tavaly elfogadott, de aztán van még egy pont. Ez ismételten hangsúlyozza azt, hogy szükséges az a közép- és hosszú távú ingatlan politika. A büró 2010. március 24-i határozata, amelyre utal a jelentés, és amelyet a jelentés üdvözöl, pontosan arról szól, hogy legyen egy közép-hosszú távú stratégia. Ez a két bekezdés, tehát tulajdonképpen fedi egymást. Egész egyszerűen azt javasolnám, hogy a 2010-es március 24-i bűró határozatot üdvözöljék és kész, mert ez azt jelenti, hogy van közép- és hosszú távú ingatlan politika. A másik pont, amit még szeretnék a figyelmükbe ajánlani, az, az, az a 86 millió euró, amelyet a belga állam felajánlott számunkra. Ezt a csak építkezési projektekre lehet felhasználni, erre szeretnék emlékeztetni. Van egy opció, az, hogy a, az egyik lehetőségünk az, hogy az európai képviselők munkakörülményeit javítsuk, hogy nagyobb munkaterük legyen, több rendelkezésükre álló tér legyen. Ez az egyik lehetőség. De miután a titkársági juttatásokat növeltük, most már akár három akreditált asszisztense lehet egy képviselőnek Brüsszelben. Illetve három gyakornoka is lehet, az összesen hat fő. Tehát, hogyha egy képviselő úgy dönt, hogy ezt a hat egyént alkalmazza, akkor a jelenlegi helyzet szerint nincs elég hely arra, hogy őket elhelyezze. Ezért lenne szükség arra, hogy ezt a 86 millió eurót prioritásképp erre a területre költsük, azaz nagyobb helyet biztosítsunk nekik. Ami a többi építési projektet illeti, vagy ingatlannal kapcsolatos projektet illeti. Hogyha úgy döntünk, hogy a képviselők körülményeit javítjuk, akkor persze ezt kell, hogy folytassuk, akkor ne javít, ne javasoljunk mást. Ne tegyük lehetetlenné ennek a feladatnak az elvégzését. Köszönöm, elnök úr. Elnök, jelentéstevő úr kap szót. Fernándes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az eh, alelnök urat, illetve a főtitkárt a szakbizottságunkban. Az elfogadott szöveg úgy gondolom, hogy megteremti a jó munka és a jó megoldások alapját. Lehet, hogy ezt eltérően értelmezik többen, ezeket át kellene hidalnunk. De én elfogadottnak, illetve ténynek veszem, hogy az ingatlan projektek hogy alakulnak, illetve hogy ezek bekerüljenek az iránymutatókba. Ezek előkészítik a 2012-es költségvetés előirányzatait. Nyilvánvalóan nem akarunk egy olyan költségvetést, ami meghaladja az inflációt. Az inflációs ráta, amit az Európai Bizottság alkalmaz, az éves, illetve a több éves pénzügyi keret aktualizálásához. És ez természetesen illeszkedik ahhoz az állásfoglaláshoz is, miszerint az infláció 2% körül alakul. Tudom, hogy többféle módon lehet az inflációt számolni. Át, átlagos éves inflációt lehet számolni például, vagy havi inflációt. Az január január, tehát 2010. január, 2011. január közötti inflációt, nyilvánvalóan más adatokat kapunk, ha az eurozónát számítjuk. Mi azt szeretnénk, ha 2012-re 2%-os lenne az inflációs követő, inflációt követő növekedés. Lehet, hogy ezt meghaladja a tényleges infláció mértéke, de végül is negatív növekedés lesz. Más szóval, reál értéken csökkenni fog. És ez megfelel a bizottság részéről Lewandowski biztos úr által kifejtett szándékokkal és célokkal. A jogalkotási kiválóságot jelentené a szigorú és megtakarító jellegű költségvetés. A Lisszaboni szerződés eredménye a 18 képviselő előírása, illetve a, az esetleges, illetve potenciális horvát csatlakozás. Ezekre tekintettel egy módosító levélre van szükség, vagy módosító költségvetésre megtakarításokat akarunk, és ezt a jelentésben is leszögeztem. Az épületek esetében is például a CAD épület esetében konkrétan érhetünk el megtakarításokat, vagy a biztonsági tartalékok tekintetében, de szeretnénk más sorokon is megtakarítani. A bűró remélhetőleg ilyen csökkentéseket fog majd javasolni, tehát más költségvetési sorokon is. Bizonyos pontokon tisztázásra van szükség, pontosításra, így többek között az állásfoglalásban is. A múlt héten nagy többség elfogadta a jelentést, az európai hozzáadott érték iroda is létrejött, a Value Added Office. Igazából nem világosan látjuk, hogy ez az iroda mit fog csinálni. Úgyhogy azt javasolom, hogy várjuk meg, hogy elegendő információval rendelkezzünk ez ügyben. Ezen kívül vannak olyan kollégák, akik szeretnék ezt az irodát eh, úgy, ahogy van felszámolni. Ami indokolható lehet, ha van hozzáadott érték, akkor, akkor folytassuk. És éppen ezért van szükség pontos információra, a tekintetben, hogy mit is csinál ez az iroda. Ez egy olyan projekt, aminek megvan a múltja, és amit folytatni kéne. Mint ahogy említettem, nem szeretnénk megkérdőjelezni bizonyos szerződéseket, vagy képviselői statumokat. Tehát ehhez kell bizonyos pontokat tisztázni. Az elfogadott módosítók is ezt irányozzák elő. Részletes pénzügyi tervekre van szükség a projektek megvalósításával kapcsolatosan. A 30-as cikkkel kapcsolatosan üdvözöljük a büró döntését. Minden közép- és hosszú távú stratégia az épületekkel kapcsolatosan pontos magyarázatra szorul. Ezeket pontosan elemezni kell, illetve részletezni. Ugyanis ha nem ez lenne, akkor szóba se kerülne az Európai Történelem háza. Ezeket a részleteket kellett, kell megadni minden esetre a hajó már elment, úgyhogy visszatérve a kikötőbe további információt várunk. Tudom, hogy szűk a határidő, éppen ezért szeretném megköszönni minden frakciónak az együttműködését, és köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is. Egyetértünk a határidővel, bármennyire szűkös is igyekszünk majd tartani, és igyekszünk konszenzust elérni, hiszen a fő célkitűzések a kétszázalékos növekedés, ami valójában csökkentést jelent. Tudom, hogy ez bizonyos tekintetben problémát jelent. Az elnökök értekezlete azonban meghozta a döntést, 20-22 százalékban szeretnék látni a költségvetést. A javaslat azt jelenti majd, hogy az administratív kiadásokon a megtakarítások azt jelentik, hogy minden intézménynek megval- megtakarításokat kell elérnie. 100 millió lehetne más címsorokra át alokálni az administratív kiadásoktól, mondjuk például a fiatalokkal kapcsolatos kezdeményezésre. Sokan ezt propaganda lépésnek tekintik, pedig ez nem az. 2011-ben a prioritások között, a költségvetési prioritások között és a 2020-as stratégiában is megjelennek a fiatalok, mégpedig horizontális általános jelleggel. Egyrészt a célkitűzésünk, hogy 10%-kal csökkentsük az iskolából kimaradók arányát, és fokozzuk minél nagyobb mértékben, legalább 30%-kal emeljük a felsőoktatásban résztvevők számát, a munkanélküliséggel szemben is fel kívánunk lépni. És megfelelő iránymutatások alapján egy kompromisszumos költségvetést tudunk kialakítani, vagy lehet egy konszolidációs költségvetést, A Lisszaboni szerződés következtében előálló igényeket mindenféleképpen tükröznie kell a költségvetésnek. A meglévő költségvetés, illetve az átdolgozások, amint tudjuk, hogy Horvátország csatlakozni fog, illetve a 18 tagállam ratifikálja ezt, akkor rendelkezünk majd mindazon eszközökkel, amelyek segítségével megfelelhetünk a polgárok várakozásainak, és a megtakarításokat is fokozhatjuk hatékony módon, tényleges módon. Itt nem olyan megtakarításokról beszélek, ami pusztán arról szól, hogy a bizonyos kiadásokat elhalasztunk, hanem konkrét, reális ki, megtakarításokról, például az épületekkel kapcsolatosan. Ezek a fő kérdések, amik minket foglalkoztatnak, és remélhetőleg sikerül konszenzust elérnünk a célkitűzések területén. Már megszavaztuk ezeket múlt héten viszonylag nagy többséggel. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Nagyon sokan kértek szót. Azt kérem a kollégáktól, hogy csak azokra a kérdésekre szorítkozzanak, amelyeket a jelentéstevő nem tett föl, legyenek pontosak és rövidek, hiszen 17 órakor meg kell kezdenünk elvégben a szavazást. Fogen úr kap elsőnek szót. Köszönöm, Köszönöm elnök úr és köszönöm a főtitkárnak és a két alelnöknek, hogy elmagyarázták a helyzetet, és amit eddig dolgoztak az ügyön. A 2012-es költségvetésről már tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, a bizottság ragaszkodik az 1%-os határhoz, tudjuk, hogy az ECOSZOK munka, vagy tanács 1,5%-os emelkedésben állapodott meg, és Tudjuk, hogy nagyon szűkös lesz a keret, és mindenki néz majd minket, hogy mit csinálunk, hogy mit javaslunk. Múlt héten a parlament demonstrálta felülősségteles hozzáállását, amikor az infláció arányával megegyező növekedést kért. Egyesek 2,7%-ról beszélnek, a bizottság 2% nak tekinti ezt. Én szeretném, a szocialista és demokrata frakció nevében a két százalékhoz közeli érték megalapítását, majd meglátjuk, hogy ezzel együtt is hol tudunk megtakarítani, mert a két százalékos határ mellett is 8 millió euró kell valahol megtalálni az elnökség döntés alapján, tehát erre vonatkozóan új javaslatokra lesz szükség. Nekünk van már egy pár ötletünk a kadépülettel kapcsolatban, a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, de szerintem még ennél több megtakarítási tételt is össze kell szednünk, hogyha a két százalékot el akarjuk érni. Van itt egy 86 milliós a belga hatóságoktól várható összeg, vagy kapott összeg az épületpolitikában. Ezt szerintem fel lehetne használni a, a meglévő projektekre, például az Európai Történelem házának, vagy a kadépületnek a felépítésére, felújítására. Sokan a költségvetésben látnak az új tagok közül, előrelépés lehetőséget, velünk együtt való gondolkodást, de mindenképpen a társfinanszírozásban más intézményeket is meg kell nyernünk, ahogy a főtitkár úr és a két alelnök is figyelmeztetett erre. Az európai ipar képviselőivel is tárgyalnunk kell további 6 millióról. Nagy megtakarításokra lesz tehát szükség, szükség, és az egyes költségvetési sorok kapcsán is ezt meg kell majd ejteni. Már én most tudok javaslatot tenni, például az Európai Hozzáadott Érték Vizsgáló Központ költségvetésének, amely 3,9 milliós csökkentésére, nem tudom, hogy ez mind indokolt-e, és ezt szerintem meg kéne vizsgálni. Aztán ugye a választás információs kampányra 7 milliót irányoztak elő, ezt szerintem több év alatt is el lehetne költeni, mint 2012-ben egyedül. Tehát még sok ötletre, ehhez hasonló ötletre lesz szükség, a főtitkár úr és az alelnökök gondolom ezen gondolkodnak szerintem már most szükség van valamennyünktől egyfajta elkötelezettségre, önök részéről főleg, hogy mindig leülnek majd velünk minden egyes javaslat előtt, amikor a kétszázalékos cél elérése érdekében tett takarékossági javaslatokat terjesztik elő. Bokros úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Klaus Vele úr utalt arra, hogy múlt héten milyen eredményes megbeszélést folytattunk a koordinátorokkal Strasbourgban, és ez valóban egy gyümölcsöző eredményes megbeszélés volt. Úgy gondolom, hogy néhány javaslatot tettünk arra vonatkozóan, hogy hol lehetne pénzeket megtakarítani. A cél nem csak az, hogy elhalasszunk költségeket, hanem valójában csökkentsünk. Én magam is javasoltam például, hogy a képviselőktől várjuk el, hogy csak flexible economy osztályon utazzanak, és nem kell fenntartani egy csillogó, villogó Mercedes flottát Strasbourgban, az egészségbiztosítási politikát is egy kicsikét meg lehetne szorítani, mert ez rendkívül nagyvonalú. Nem kaptam választ. És most másodszor teszem fel ugyanezeket a kérdéseket, remélem ezúttal nem hagyják figyelmen kívül. Ugyanakkor az is fontos, hogy amikor a pozitív prioritásokat hangsúlyozunk, akkor a negatívumokat is meg kell említeni. Fernandes úr említette az inflációt és amit ő elmondott, ez az abszolút maximum. Sajnos azonban, azonban nem vág egybe azzal, amit Lewandowski úr javasolt a levelében, ahol egy százalék szerepel. Kompromisszumként a kettőt javasolnám. Bokros. Köszönöm, kedves kolléga Bokros úr, mint koordinátor, személyes példát is adott ő egy ilyen low-cost képviselő. Páró. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes, hogy ez a vita a takarékosság és a kiadási politika között zajlik, és kevésbé szólunk a szükségességről, a hatékonyságról. Tehát csak arról, hogy hol lehet többet költeni, hol kell elvenni a költségvetésből, de nem látom azt, hogy milyen érvek, elvek állnak a háttérben. Például Fernandes úrnak köszönetet szeretnék mondani, hogy a lehetőségek keretei között megpróbált egy értelmes szöveget megfogalmazni, amelyet egyébként frakciókon átívelő módon támogatni tudunk, de egy biztos, hogy ma este majd az egyeztető ülésen, amikor a főtitkárulal és az alelnökökkel külön leülünk, akkor majd a részletekre is sor kerül, és ha sor kerül rájuk, akkor oda kell figyelni arra, hogy ne csak a felszíni számokkal foglalkozunk, a látszatokkal, hanem ö, olyan dolgokkal is, amelyek kevésbé látványosak talán, de hatékonyak. Például a főtitkár úr ital, utalt a bölcsöde szükségességére, Ugye emiatt 700 ezer euróval növeljük a költségvetést, ez szerintem értelmes döntés, de ugye ezzel együtt lehetne például a szülői hozzájárulások összegét is esetleg duplázni, és akkor nem kerül ez ennyibe. És akkor már is 1 eh, eh, millió 10 ezer, 2 millió 200 ezerre megy az összeg. Nyilvánvaló, hogy sok ilyen kérdést kell még majd tisztáznunk. A szociáldemokratákkal és a konzervatívokkal majd egyeztetjük a listáinkat. 22 költségvetési sort találtunk mi legalábbis, ahol szerintünk lehetne változtatni. Ezek keretszerződéseket is érintő sorok, illetve a külső tudás megvásárlásával kapcsolatos tételek. Összesen mi 25 millió eurónyi megtakarítást látunk lehetségesnek, és ekkor még nem beszéltünk a CAD épületről és a horvát csatlakozásról. Ezekkel mi nem számoltunk. E két téma kapcsán nyilván nem lehet abszolút összegben megtakarítást elérni, hiszen ezeket be kell valósítani. Legfeljebb arról lehet szó, hogy elhalasztjuk a kiadásokat, elosztjuk őket több évre, 2012-re és azutára. Ahogy elmondtuk, tehát körülbelül 25 milliót mi meg tudnánk takarítani, függetlenül a horvát kérdéstől. És ezzel egy időben egyetértek Bezsáni kollégával, hogy nem csak a számokról kell beszélni, hanem a mögöttük húzódó érvelésről, szövegekről is, tehát jó úton halad a jelentés szerzője. Talán érdemes még beszélni a többi frakció felé arról, hogy a fő kérdés itt az, hogy hogy az Európai Unió hozzáadott értékével foglalkozó részleg szükségessége, költségvetése vitatható-e. A frakciónk azt mondja, hogy ö, szerintünk erre nem kéne pénzt költeni úgy gondolom továbbá, hogy az Európai Történelem háza kapcsán el kell gondolkodnunk azon, hogy ez nem szemfényvesztés-e, mert legyen persze egy ilyen történelmi központ, azzal egyetértek, hogy legyen, de az ismert adatok alapján szerintem érdemes lenne egy igazi bizniszterv alapján elgondolkodni azon, hogy nem lehetne a költségeket csökkenteni, elosztani idén, vagy hát 2012-ben mondjuk 14 milliót, és később is kisebb összegeket elkölteni, mint amit most a 2012-es költségvetés előír. Köszönöm, kedves kolléga. Helga Truppel következik. Dank. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, amit Fernández úr is említett, ez egy konszolidációs költségvetés kell, hogy legyen. A megtakarításokat meg kell találni az egyes sorokon. Erre vonatkozóan nem születtek javaslatok. Osztom a véleményét, hogy az inflációs rátát maximum 2%-ban kellene megszabni, ezzel kellene számolni, és most néhány dolgot szeretnék még megemlíteni. Támogatom Boklós úr kritikáját, nevezetesen, hogy az egyes kollégák javaslatai az illetékes helyekről nem kaptak választ. Ez semmiféleképpen nem nevezhető diplomatikusnak, és minden képviselő joggal elvárhatja, hogy legalább kommentálják a javaslatait. Még egyszer támogatom ami az utazási költségvetéssel kapcsolatosan elmondattat illeti, a korábbiakhoz hasonlóan, és már tavaly is említettem, hogy a business járatok, illetve a business utazások nem feltétlenül szükségesek, Európában. Nyilván más egy transzkontinentális járaton a helyzet, de az egy-két órás repülő utakon nem feltétlenül indokolt. Még egyszer szeretném eh, hangsúlyozni, hogy eh, sok képviselő és eh, asszisztens vehetni igénybe a tömegközlekedést. Ez a CO2 lábnyom helyzeten is javíthatna. Itt egy nagyon fontos politikai feladatról van szó, és a bizottság számára nagyon fontos. Mint ahogy a SUR bizottságban is már megállapítottuk, a politikai vita kapcsán nem feltétlenül kell olyan eredményre jutni, hogy plusz pozíciókat hozunk létre, ami a KAD épületet illeti. Most függetlenül, hogy hogyan minősítjük itt vele úr is említette, hogy ezt hitelből is lehetne finanszírozni. Minden esetre ez olyan költség, amit vállalnunk kell, illetve ha hitelt veszünk fel, akkor csak elhalasztjuk a következő évekre. Éppen ezért nem osztom az ezzel kapcsolatosan elmondottakat. Az ALDE konkrét megtakarítási javaslatokkal él, szerintem ez a helyes irány, és én ezt támogatom. Merci beaucoup. Monsieur Portas. Köszönöm. Portas úr következik. Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha nem kellene elismételni olyan véleményeket, amik itt elhangzottak, meg is próbálom ezt elkerülni. A koordinátorok és a büró közös megbeszélésén sok minden elhangzott már. De azért néhány dolog. Az első pont, vannak kételjeim. Kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a 2012-ben muszáj-e új álláshelyeket létrehoznunk. Ezzel kapcsolatban bizony kételjeim vannak. Nem tudom, hogy ezen a területen nem tudnánk-e inkább megtakarításokkal élni. A következő pont. Úgy vélem, hogy van számos olyan szektor, ahol tudunk megtakarításokat elérni. Az én országom pénzügyminisztere öm, politikai ellenfelem, de akkor is, amikor Brüsszelbe, és akkor is, amikor New Yorkba utazik, turista osztályon utazik. Én is csak akkor választom a biznisz helyet, hogyha már turista osztályon nincs több jegy. Szerintem nincs okunk arra, hogy megváltoztassuk a dolgokat, hiszen gondoljunk bele, hogy ez egy erkölcsi kérdés, és végső soron az állampolgárok fizetik a mi jegyünket. Itt most arról beszélünk, hogy megtakarításokkal kell érni, mégpedig 34 milliárd euróról van szó, szóval ez egy óriási összeg. Még azt is mondhatnám, hogy igaz, hogy például azt mondhatjuk, hogy Nos tehát, Szerintem ugyanazokat az elveket kell alkalmaznunk, amelyeket a magánutazásainkban alkalmazunk. Lehet, hogy nem csak számokról van itt szó, hanem erkölcsi kérdésről is. Kapunk perdiemet, napi díjat, az odautazásunkért, úgynevezett aprost, azaz térítést az arra a napra, amikor utazunk. Tehát Ebben a házban, ha jól tudom, akkor az minőség, az értékelés alapján a műalkotásokat, amelyeket megvásárolunk, az elnök választja ki. Számos ilyen műalkotást megvásárolunk, de szerintem nagyon hasznos lenne, hogyha ennek a nagy részét a későbbiekben újból eladnánk. Ez mindenkinek jó lenne. Aztán szerintem a biztonsági és egyéb biztosító szervezeteket nagyon sűrű fésűvel végig kellene fésülgetnünk, és több millió eurót tudnánk megtakarítani, hogyha alaposan átvizsgálnánk az ő munkájukat. 2012-ben ezen túlmenően egy információs kampányra is szükség lesz. Ezt azonban szintén ennek a költségvetését megkurtíthatjuk. Aztán van ez az úgynevezett hozzáadott érték iroda. Nem tudom, hogy ennek mennyi létjogosultsága van. Próbáljunk meg tehát jelentős megtakarításokat elérni. Köszönöm szépen, és most Szávador következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Nagyon sok pontra már kitértek a kollégák. Nagyon sokban igazuk volt, másban nem feltétlenül értek velük egyet. Úgy gondolom, hogy a fő célkitűzések az Európai Parlament költségvetésével kapcsolatban egybeesnek a parlament prioritásaival, mely szerint az Lisszaboni szerződés értelmében kapott új hatásköröket alkalmazzák. Ennek kihatásai vannak az álláshelyekre, a szakbizottságok munkájára, illetve az asszisztensek számára is. Az ilyen jellegű kiadásokat politikai szempontból a frakciók már elfogadták, úgyhogy nekünk nem más marad hátra, mint hogy végrehajtsuk ezt a költségvetési szakbizottságban költségvetési szempontból, a költségvetés fenntarthatóságának figyelembevételével. Az utazási költségek. Hát ezek a házszabály értelmében születtek meg, amelyet a plenáris ülésen fogadtunk el. Erre visszatérhetünk. Persze az újságok címoldalán nagyon jól néz ki, hogyha csökkentjük az úti költséget, de hogyha a fizetéseket összevetjük a tavalyi, illetve az idei évben, azt látjuk, hogy a kifizetéseknek, az kifizetéseknek az utazási költségek azok nem annyira jelentős részei. Hol tudunk komolyabb megtakarításokkal élni? A nagy fejezetekben. Illetve az Európai Parlament épít épületei tekintetében. Tudom, hogy ezzel a bíró foglalkozik, és hogy emiatt sokat aggodalmaskodnak is, de hát pont itt tudnánk óriási megtakarításokat elérni. Nem feltétlenül csak ez évben vagy a jövő évben, hanem középtávon. Egy jobb ingatlan politikára van szükségünk, hiszen ezzel tudnánk jelentős megtakarításokat elérni. A, a az épületeink és ezeknek a fenntartása nagyon komoly kihatással van a parlament éves költségvetésére. Az következőt szeretném a főtitkártól megkérdezni. Ön azt említette, hogy a komputeres szolgáltatások, illetve a wifi hálózat javítása nagyon fontos lenne. Most erre alkalmilag felszabadítottunk embereket, hogy a wifi helyzetet javítsák itt a parlamentben. Azonban ön azt mondta, hogy több pénzre vagy több időre is esetleg szükség lehet. Ez összekapcsolódik a képviselők munka körülményeivel, úgyhogy kérem, hogy ezzel mindenképp fogalmazzanak. Elnök, most először a frakciók ö, felszólalói kapnak szót, utána az egyéb felszólalók egy percben. Először Gálmádi úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A, a legeurópaibb holland pártot képviselem itt, és néha úgy érzem magam, mintha az Asterix Obelixben lennék, mert uh, ugye én vagyok az Asterix, akit mindenféle anti-európai felfogású ellenség vesz körül. Nos, az első megjegyzésem ezzel kapcsolatban nem értem, nem tudom, hogy miről van szó a 2012-es költségvetés kapcsán. A főtitkár úr tervezetét nem is láttam, és nem tudom, hogy ezek után miről beszélhet egyáltalán az elnökség. Megállapítottam továbbá, hogy a tanács a következő évi költségvetést 4,5%-kal eh, szeretné csökkenteni. Ha mi is akarunk takarékoskodni, akkor nekünk is hasonló összeggel arányban kéne csökkentenünk a kiadásainkat, és erre még nem történt erőfeszítés. A főtitkár úr nem adott eh, erre vonatkozóan ide, időtervet. Hollandiában a pénzügyminisztér minisztérium minden más költségvetési minisztérium költségvetését felügyeli, és talán itt is erre lenne szükség, hiszen mi még a saját parlamenti költségvetésünket sem látjuk át, már pedig biztos, hogy vannak technikai megtakarítási lehetőségek, és aztán pláne vannak politikai lehetőségek ezeket ki kell aknázni. Köszönöm szépen. Még nem látták a kollégák az előzetes számokat, mert pont most fogunk, most ezek elfogadása előtt ültünk le, hogy egyeztessünk. A múlt héten már voltak adatok, de nagyon bonyolult a dosszió, és a főtitkár úr így látta ezt jónak. Hogy a tanács mit, milyen döntést hoz például a tanács ugye itt van, tehát meghallgathatjuk őket, az, az ő dolguk, de a mínusz 4,4%-os megtakarítási célt úgy kívánják elérni, hogy ők nem számoltak például a külügyi szolgálat felállításának további költségeivel, és ez így jön ki. Abadur következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, amit ön mondott, csak azért még én elmondanám, hogy meggyőződéses európai vagyok, és egy meggyőződéses európaiként higgyék el nekem, hogy néha nehéz, még akkor is, hogyha bizonyos dolgok jogosak, otthon elmagyarázni az állampolgároknak, hogy 5,2%-kal növekedik a parlament költségvetése, még akkor is, hogyha a akkor is, hogyha a többi intézmény, illetve az Európai Unió átlag költségvetése nem növekszik ilyen mértékben. Persze magyarázhatjuk ezt Horvátország csatlakozásával, vagy a 18 új taggal, de otthon politikailag nagyon bonyolult elmagyarázni egy ilyen növekedést. Különösen akkor, hogyha otthon anti-európai, azaz Európa ellenes érzelmekkel kell nap mint nap megküzdeni. Két kérdésem lenne. Az egyik, Fernández képviselő azt mondja, hogy az inflációhoz kell kötni a növekedést, na de melyik inflációhoz? Hogyan számítsuk ezt ki? Illetve csak az infláció legyen, vagy az infláció plusz a 18 új tag, vagy az infláció plusz ez, plusz az és plusz amaz. A második kérdés. Ez az Európai Történelem házára vonatkozik. Én ezt nem ellenzem, nem is tudom elképzelni, hogy ki lehet ellene, aki az európai ideált szem előtt tartja, de nem egy megfelelő ponton érkezett el ennek a létrehozása, akkor, amikor amúgy is meg kell szorítani az övet, és ezért a két kérdésem lenne. Az egyik a működési költség, ami körülbelül 15 millió euró egy évben, és ez szerintem elég jelentős. Ezt honnan fogjuk előteremteni? Nincsen társ finanszírozás előirányozva más intézményekkel jelen pillanatban. Ki fog ebből hasznot húzni az Európai Unió vagy a Brüsszel városa? Szerintem, ha igen, akkor mindegyikük vegyen is részt a finanszírozásban is. A következő kérdésem a megtakarításokkal kapcsolatban. Nem azt akarom, hogy mindenki most azonnal ugorjon biciklire, de inkább, ahogy Salvador is mondta, az ingatlan politikában próbáljunk megtakarításokat elérni, hiszen itt nagyobb csökkentéseket tudunk elérni. Aztán hogyan tudjuk azt garantálni, hogy az összes mm, kiadási oldalon máshol se legyen növekedés, sőt megpróbáljunk megtakarításokat elérni. Itt tudnánk politikailag kevésbé nehéz helyzetbe kerülni. Azonban annak örülök, hogy végre sikerül a fiatalokra többet költenünk, ez szerintem jó, idő, jó üzenetet küld a tagállamok felé. Sokkal érdekesebb az állampolgárok számára is, mint az épületeink fenntartása. Tehát ha a pro-európaiak azok elfogadják, hogy növeljük a parlament költségvetését, az jó dolog, de ott vannak azok is, akik Európa ellenesek. Az európai állampolgárokra kell odafigyelnünk, és ugyanakkor szigorúan kell a saját költségvetésünkkel bánni. Inge kapszót. Köszönöm szépen. A kommunikációs főigazgatóságon 600-an dolgoznak. Miért kell az a hat ember, hogy előkészítése a 2014-es választásokat? E, ezzel nem nyerünk semmit az európaiak sem. Ez volt az első kérdésem. És szerintem nem kéne a bizottsági titkárságokon kívül új munkahelyeket teremteni. Ezt beláttam, hogy erre szükség van, és ezek egyedi belenyúlások. A főigazgatóságok kabinetjeit kéne szerintem csökkenteni, mert nagyobbak a biztosok kabinetjeinél az itteni kabinettek. Tehát biztos vagyok abban, hogy itt túl sokan vannak. Ez így nem járja, és ez, ez is hozzátartozik, és van még egy ilyen resource unit is, akárhogy is hívjuk, átszimkézzük mindig, de nem tudjuk, hogy mire való. Aztán hallottam, hogy egyes egységekben a, folyamatosan zajlik a képviselők nélküli megkeresése a tanácsi elnökségeknek. Miért nem tudjuk átültetni azt a business modellt, amelyről már többször szó volt. Az EU-ban is van staff business, és sokkal nagyobb ö, jelentőségű csökkentések vannak ott, mint nálunk. Köszönöm szépen. Nekem egyáltalán nem tetszenek a bűró adatai, ugyanis ezek semmiféle ambíciót nem valósítanak meg. Itt az inflációról úgy beszélünk, mintha ez megtakarítás lenne. Ha, meg, ha mások megtakaríthatnak, akkor miért nem tudunk mi is? Itt egy paradigmaváltásra van szükség. Meg kell állítanunk, véget kell venni ennek a Strasburgi vándorcirkusznak. Monika? Monika Hameyer, egy perc, majd meghívottaink tudnak reagálni. Monika. Elnök úr, nem jelentkeztem volna, hogyha az épület vagy az ingatlanpolitika nem úgy térne vissza mindig, mint valami csoda terület, ahol bármit meg tudunk takarítani. A CAD épülettel kapcsolatosan pontosan kell látni, hogy hamar egyszer van. Lehet, hogy ez valakinek nem tetszik, jó lenne, hogyha a megtakarítási lehetőséget tisztán látnánk, és az ilyen összegeket minél előbb visszafizetnénk, ezzel kamatot takar, takaríthatnánk meg, Luxemburgot is be lehetne zárni. Ez egy óriási megtakarítás lenne. A KAD épület ugyanis tartós megtakarítást kell, hogy jelentsen. És a plusz pozíciók miatt nekem plusz épületeket fenntartani. Itt bizonyos tévedések mindig vannak, és éppen ezért mindenféleképpen tájékozódom majd ebben az ügyben. Köszönöm szépen, Gerard, elnök úr, Gianni. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén hálás vagyok a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, illetve az összes kollégának, aki felszólalt, hiszen nagyon komoly érdeklődést tanúsítottak az ügy iránt, és az önmagában is jele annak, hogy odafigyelnek, és hogy aggódnak. De ez az aggodalom, ez pozitív. Minden kolléga a Költségvetési Szakbizottságban, ahogy felszólalt, az azt mutatja, hogy nagyon fontos számukra, hogy az Európai Parlament megfelelően működjön. És hogyan látja a közvélemény a mi munkánkat. Ez is nagyon fontos számunkra. Nagyon röviden emlékez, engedjék meg, hogy kitérjek valamire. Az Európai Parlament mindig kellemes meglepetésekkel tudott szolgálni. Nagyon kellemes meglepetés volt ma délután egy meghallgatás számomra. Illetve az, hogy meghallgathattam, hogy milyen óriási mértékben eltérnek a vélemények arról, hogy mi is az infláció. Ez nem egy ideológiai fogalom, hanem csak egy szám. egyáltalán el se tudtam volna képzelni, hogy különböző elképzeléseink lehetnek arról, hogy mi is ez az infláció. Én azt mondanám, hogy igazából arról van szó, hogy az emberek meg kell, hogy mérjék az inflációt. Ezen ne kezdjünk el veszekedni a parlament, a tanács és az Európai Bizottság között, hanem egyszerűen hagyjuk hogy a megfelelő ezzel foglalkozó testület megmérje az inflációt. Hagyjuk ezt a közgazdászokra. Ők majd megmondják, hogy 1% vagy 2%. És kész. Szépen megmérjük az inflációt, megkapjuk, hogy hány százalékos, és akkor utána mi a vitát arról folytassuk, ne arról, hogy mi az infláció, hanem arról, hogy hol tudunk valódi megtakarításokat elérni. Ez az egyeztető eljárás is éppen arra szolgál, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen fejezetekben tudunk csökkenteni. Van egy átléphetetlen vonal. Ez pedig a 20 22 százalék, amiről a elnökök értekezletén megállapodtunk. Ezen belül tudunk csak mozogni. Nem tudjuk ezt a vonalat átlépni, azért, mert ezt egy politikai megállapodás kötelezővé tette számunkra. Ez a 20-22 százalék tehát marad. Az Európai Hozzáadott Érték Ügynökség szerintem ez egy jó dolog. Persze lehet arról vitázni, hogy mekkora legyen, de ez egy iroda, ez tény, ami a parlamentnek tartozik beszámolóval, javaslatokat tesz a európai szinten, és elmondja nekünk azt, hogy minek lenne jobb hatása akkor, hogyha valamit nem nemzeti, hanem európai szinten végeznénk. És ez segít a döntéshozatalban bennünket, hiszen lehetővé teszi azt, hogy úgy hozzuk meg a döntéseinket, hogy meg tudjuk az ő információjukból azt, hogy minek lesz, mi lesz hasznosabb az állampolgárok számára. Úgy tudunk tehát dönteni, hogy tudjuk, hogy ezen a területen jobb, ha európai szinten járunk el, mintha a 27 tagállam külön-külön döntene. Aztán a kiadások és a business classon való repülőutak. Ezekről a szabályokról mi döntöttünk a tanácsal együtt? Mi hoztuk meg ezeket a döntéseket. Megvál, megváltoztattuk a korábbi szabályokat. Azt mondtuk, hogy a régi szabályok nem voltak jók, nem voltak elég átláthatók, és elavultak voltak. És most új átlátható szabályaink vannak. Akkor most ezeken belül próbáljunk meg dolgozni. Persze egy egyénen múlik az, hogy hol, hol akar utazni, hogyha valaki um, turista osztályon akar utazni, akkor utazzon, de ezt nem tehetjük bele a költségvetésbe, hiszen akkor rá kellene kényszeríteni a többieket arra, hogy ők szintén ott utazzanak. Tehát akkor a szabályokat kéne megváltoztatni. Na már most azt hiszem, hogy itt nyitott ajtókat döngetek, de akkor is elmondom, hogy legyünk kevésbé defenzívek. Nagyon gyakran olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy lehengerel bennünket a sajtó. de most akkor koncentráljunk csak a parlament jogalkotási tevékenységére. Az állampolgárok ugyanis persze nézik azt, hogy mit költünk, de még inkább odafigyelnek arra, hogy a parlament milyen munkát végez, milyen jogszabályokat alkot. És hogyha jó dolgokat csinálunk, akkor higgyék el nekem, hogy a parlamentet, és a parlament higgyék el a legjózanabb intézmény a tagállamokban, akár a költéseit is hogyha figyelembe vesszük. Tehát, hogyha az otthoni parlamenthez összehasonlít, otthoni parlamentemmel összehasonlítom azt, hogy mi mennyit költünk, akkor el kell mondanom, hogy mi józanabbak vagyunk, és kevesebbet költünk, mint a nemzeti parlament. Kollégák, mutassák meg, hogyha az ellentéte igaz ennek. Ez a parlament a legjózanabb, legátláthatóbb legkönnyebben nyomon követhető az összes hasonló tagállami intézmény között. Legyünk már őszinték, és ne féljünk attól, hogy az emberek mit fognak rólunk gondolni, hanem őszintén vizsgáljuk meg azt, hogy mi is a helyzet. Olasz temperamentum. Elnök. Nagyszerű. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lelkes és vibráló előadást a parlamentről főtitkár úr. Kiegészítő megjegyzések. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok az egyes részletkérdésekre is kitérni, és még egyszer meg szeretném köszönni a jelentés szerzőjének a kiváló együttműködést, és azt, hogy lehetővé tette azt, hogy most a részletekben való elveszés nélkül vitatkozzunk. Ezekre úgyis lesz majd még ö, alkalom. A kádépület kapcsán például nyilvánvalóan. Az európai hozzáadott érték ö, osztálya mivel indokolható? Egyszerű. Ö, pont azért, mert nem engedhetjük meg a többletkiadásokat. Ez az osztály pont azt vizsgálja, hogy hogyan lehet európai hozzáadott értékeket teremteni, vagyis kevesebbel többet elérni. Európai szinten kell megvizsgálja, hogy mi az, amit nemzeti szinten, és mi az, amit európai szinten érdemesebb csinálni, és ha túl drága, akkor ne csinálja az európai szint. Pontosan tudjuk, hogy más dolgokat pedig túl drágán végeznek el a tagállamok, és ezeket pedig európai szintre kéne emelni. A nemzeti közigazgatásoknak is meg kéne érteniük, hogy szoros együttműködésre lenne szükség, és nem kéne ugyanazt az öt projektet ötféleképpen finanszírozni. Ezekkel milliárdokat lehetne megtakarítani. A pénzügyi felügyeletre ez ugyanígy érvényes. Ha lenne európai pénzügyi felügyelet, milliárdokat takarított takarítottunk volna meg, és tagállamok egyenként milliárdokat takarítottak volna meg, és nem tartanánk ott, ahol most. Tehát az európai hozzáadott érték nem ideológia, hanem egy rendszeres feltárás annak, hogy mi az, amit európai szinten érdemesebb megvalósítani, és mi az, amit tagállami szinten. Ami az Európai Történelem házát illeti, az örülök annak, hogy a több éves programokat respektáljuk, ez fontos politikai üzenet. Tehát ez azt mondja ki tulajdonképpen, hogy intézményként 2-3-4-5 éves programokat is vállalhatunk-e. Igen. 2008-ban történt a döntés, az előkészítő munkák elkezdődtek, sőt, hát jelentős méreteket öldöttek már, és örülök, hogy ettől nem állunk el. Ami az infláció kiegyenlítést illeti, hogyan lehet az inflációt követni, és hogyan kell értékelni, számosítani az inflációt. A bevétel és a kiadási koncepciókat egymás mellé kell tenni. A, az épületek költségei indexelik a Luxemburg és a brüsszeli inflációs ráta alapján. Brüsszelben 3,7, Luxemburgban 3,4 százalékos az infláció most. Az informatik logisztikai költségeket ugyanígy. A személyi költségeket sikerült alacsony összegnél tartani, és az EU 27-ek inflációs rátája fölött vagyunk ugyan, de elköteleztük magunkat, hogy általános módon csökkentjük majd, a, és egységesítjük a 27-ek utazási költségeit, tehát ha valamit elhatározunk, akkor azt végig kell vinni minden szinten, és mindig úgy kell ezt vizsgálni, hogy a bevételeket a kiadásokkal mindig összevetjük. Von úr kérdése arra többi intézményre vonatkozott, egyetértek az elnök úrral, meg kell vizsgálni, hogy költségvetés szempontból mik a javaslatok. Az Európai Bíróság 4%-nál tart, a külügyi szolgálat 6% fölött van ha most mi az inflációs ráta mellett tartunk ki, akkor mi még a takarékos intéz, eh, intézményekhez fogunk tartozni. A Lisszaboni szerződés eh, által megnövelt feladataink ellenére, tehát szerények maradunk a kétszázalékos igényünkkel, tehát ettől nem kell félni szerintem. Ami az Európai Történelem házát illeti, nyilvánvaló, és az elnökség ezt többször is leszögezte már, hogy a működtetési költségek tükrében kell ezt a kérdést vizsgálni. Persze várjuk még az inputot. Eddig azonban nem nagyon kaptunk ilyeneket. Ha vannak igények arra, hogy ezt átalakítsuk, ezt a programot, akkor az elnökség biztos, hogy nem zárkózik el ettől. Ami a konkrét költségeket illeti, tehát a képítés költségeit, csak becsléseink vannak, az elnökség Ezeket azonban még nem hagyta jóvá, ezért nem közölhetem őket, de szerintem ezeket még lehet lejjebb szorítani, különösen a működési költségekkel közösen szemléve. Álvaro úr több konkrét javaslatot vár. Ma este már szerintem születnek is majd ilyetek, hiszen részlete, ilyenek, hiszen részletesen fogunk erről beszélni mindjárt. Az elnökség meg fogja vizsgálni ezeket az új javaslatokat. Trüpel asszony Többek között 50 Fahrräder. A Strasburgi kerékpárok problémáját vetette föl. Tíz kerékpár áll jelenleg rendelkezésére a képviselőknek, a többi pedig mindenki másnak, és ezt a helyzetet javítani akarjuk. Portas úr az utazási költségtérítésről beszélt. Ezzel kapcsolatban egyből elmondanám, hogy az Európai Unióban a köztisztviselők nem utaznak business classon, például én sem. Tehát mi economy classon utazunk ö, alapelv szerint. Képviselőknél ö, akik ugye szinte százszor is repülnek egy évben, ezt a gyakoriságot is figyelembe kell venni. Salvador Garriga úrnak teljesen igaza van, de a wifi rendszer már kiépülőben van, és 2011-re készen lesz. Gebrandi úr egyéb megtakarítási lehetőségekről szólt. Minden megfontoláskor figyelembe kell venni, hogy mi 23 nyelvű intézmény vagyunk kívülről ez felfújtnak tűnik, és azt mondják rólunk, hogy mi nyelvi ügynökség vagyunk, de 15% a munkatársainknak közvetlenül vagy közvetetten a nyelvi szolgálatoknál dolgozik, és így is hatékonysági, mm, illetve hát ellátási problémáink vannak. Habatúr, a tagállami költségek fejlődéséről beszélt, ezek nem igazgatási költségek, hanem a szociális össztermékben mért költségek. Ha az Európai Uniót összehasonlítjuk a tagállamokkal, akkor az Európai Unió a legkevésbé költséges közigazgatások egyikét tartja fönn. 20%-kal csökkentettük 95-höz képest az igazgatási költségek arányát, míg egyes tagállamok 20%-kal növelték azt, ugyanebben az időszakban, tehát szerintem itt sem kell szégyenkeznünk. Gressle asszonynak köszönöm, hogy kevés, tehát azt mondja, hogy támogatta a bizottsági titkárságok bővítését. Ugye 17 inló helyről beszéltem, és hat egyéb helyről. Szerintem ezek feltétlenül szükségesek a következő évek során, a három éves program megvalósításához is ezek sem túlzó követelések vagy hát kérések. Remélem, hogy minden részletkérdésre sikerült válaszolnom, de nyilván folytatjuk még a vitát már ma is. Köszönöm szépen. Nem? Akkor köszönöm már is nagyon elmélyült eszmecserét folytattunk, és néhány perc múlva ismét találkozunk majd az elő egyeztető ülésen. Azt javaslom, kedves kollégák, most, hogy mi pedig kezdjük meg a szavazást. Mégpedig a nyolcas pontról, Francesca Balzáni jelentéséről. Kérem Önöket,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 Még nem függesztettem fel az ülést, tehát azok, akik el akarnak menni, a lehető legnagyobb csendben tegyék azt. Kizárólag Ann kapott szót. Kérem. Ann. Köszönöm, elnök úr. A Bázáni jelentésről szóló szavazással kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Nagyon sok szóbeli módosító indítvány érkezett, amelyeket nem a jelentéstevő nyújtott be, hanem mások. És látom, hogy a jelentéstevő ezeket ellenzi. Gondolom, hogy van ennek valami különös oka, hiszen normális esetekben azt mondjuk, hogy szobai módosítókat a jelentéstevő nyújthat be, és hogyha csak egyetlen egy tag vagy képviselő ellenzi, akkor nem szavazunk róla. Csak azt szeretném biztosítani, hogy azt szeretném, hogy ez ne egy új bevett eljárás legyen, mert nagyon helytelennek tartom ezt az eljárást. Elnök, szeretném annyian szent megnyugtatni, hogy ez egyáltalán nem egy új eljárás, hanem Andreasen úr, asszony és közöttem volt egy ö, félreértés. Andreasen asszony néhány perces késésben kívánta benyújtani a módosító indítványait, a jelentéstevő ezeket egyébként ellenzi, és mivel egy félreértésről van szó, hát nehéz volt Andrászen asszonynak megtiltani, hogy akár késve is, de benyújtsa módosító indítványait. Ezért alakult ki ez a helyzet. Akkor, ha nincs több kérdés a szavazással kapcsolatban, akkor azt javaslom, hogy rögtön kezdjük is meg az első módosító indítványal. Ez az egyes szóbeli módosító jelentéstevőtől mellette. Köszönöm ellene. Egy kettő három négy tartózkodás. Két tartózkodás, akkor a többséggel elfogadtuk. A három következő okafogyottá válik, így a négyes módosítóra lépünk tovább. Ez szóbeli kiegészítésről érvényes Gelni Lavia. Megkapja a szót. Köszönöm szépen. Mivel Eleszéz úr módosítója egy olyan bekezdésre vonatkozik a Fernandes jelentésben, ezzel kapcsolatosan meg kell említenem, hogy ez az ötös fejezetre az administratív kiadásokkal kapcsolatos. Az én szóbeli módosításom pusztán egy kiegészítést jelentene a Budget 2012 Heading 5 Administration mellé egy kiegészítést javasolok. Tehát még egyszer az ötös fejezetről van szó. Nagyszerű, köszönöm szépen. A szerző James mit gondol erről a kiegészítésről? Én, én egyetértek, más nem is tehetek. És a jelentéstevő? És a jelentéstevőnk támogatja ezt a szóbeli kiegészítést? Én támogatom a szóbeli módosítót, a James Ellis féle módosítóval kapcsolatos szóbeli módosítót. Par l'amendement oral, qui est pour? Akkor a szóbeli kiegészítéssel mellette. Tehát a szóbeli kiegészítéssel együtt fogunk szavazni erről. Ezt kérem, hogy mindenki vegye elő a kártyáját, hiszen nagyon-nagyon megosztottnak tűnik a terem. A négyes módosító James Ellis szóbeli kiegészítéssel. Én szavazhatok? kérdezi az elnök. Á, ah, megvan a kártyám is. Akkor én mit is csinálok? Jó, megnyitom tehát a szavazást, és le is zárom. Nem? Lezárom a szavazást. 17 igen, 17 nem. Plusz 2. Tartózkodás elutasítottuk. Illetve két kéz volt még. 17-es, 16-os Andreasen, ezek ilyen hamis szóbelik, mellette kiszavaz, az egy jelentéstevő ellenzi, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ötös módosító portás és még társai mellette, portás úr, ellene, sokan, tartózkodás, és nincs, úgyhogy két mellette szavazattal elvetettük, hatos mellette a jelentéstevő támogatja ellene, négy tartózkodás, köszönöm, ezt elfogadtuk. Szen asszony kettese módosítója mellette, egyébként a jelentéstevő támog, ellenzi ellene sokan, tartózkodás elutasítottuk. Hármas Szen mellette, kettő, a hármas módosító, kettő, ellene, köszönöm, tartózkodás, egy tartózkodás, ezt is elutasítottuk, hetes módosító, Giovanni Lavia mellette. Köszönöm ellene. Egy, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, Andrásen mellette. Köszönöm. E, nem, senki nem volt ellene. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 8-as James Ellis. Most szóbeli kiegészítés nélkül, ez kicsit megzavar, de a jelentestevő így is ellenzi. Mellette. Három. Ellene. Sokan tartózkodás. Nem volt, elutasítottuk. 90-es Giovanni Levia. A jelentéstevő mellette van. Mellette. Köszönöm ellene. Ellene. Nincs senki. Tartaszkodás sincs, akkor gratulálunk Giovanninak az egyhangúsághoz. Az A kompromisszum Francesca Bázánitól. Itt arra érkezett kérelem, hogy részenként szavazzunk, mégpedig a néppárt részéről. A szavazólistán látható a két rész közötti különbség, senki nem kért szót, úgyhogy világos mindenkinek a feladat. Az első részt támogatja a jelentéstevő mellette. Első rész mellett. A kompromisszumról van szó, ellene. Három, tartózkodás. Nincs. Akkor az első részt elfogadtuk, a második részről szavazunk. A jelentéstevő ezt nem szereti. Vagy igen? De, de, de ezt is szereti. Jó, mellette. Nagyszerű ellene. Többség mellette volt, a néppárt, ha jól megosztott volt, de úgy látom, hogy a kompromisszum teljes mértékben elfogadásra került, ötös Andreasen mellette. Nem, nem, nem, ezt már lefettük, ez okafogyottá vált, ez mind okafogyottá vált egészen a B kompromisszumig, a nagy B jelentéstevőtől, mellette. Mellette. Nagy B kompromisszum. Néppárt mellette van, a nagy B mellett, Szávador is. Tehát Szávador és Mónika, ők úgy látszik, nem érdeklődnek a szavazási rend. Tehát nagy B mellette még mindig, köszönöm, ellene. 1, 2, 3, 4, tartózkodás, elfogadtuk. Így okafogyottá válik minden a lap végéig, a következő lap eleje is nagy C kompromisszum Francescától mellette. Köszönöm. Ellene. Négy. Tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. Salvador már nem szavaz. A következő négy módosító okafogyottá vált, D kompromisszum következik, Ismét kérelem érkezett arra, hogy rész, két részben szavazzunk. Első rész jelentést vagy támogatja, mellette. Köszönöm. Majdnem mindenki ellene. Azért volt négy. Tartózkodás. Az első részt elfogadtuk. Második rész. A jelentéstevő ezt is támogatja. Lehet én a né- úgy látszik a néppárti szavazólistát kaptam meg, mondja az elnök. Nem baj, az elnök az teljes mértékben elfogult. Jó, tehát kezdjük előről mellette. Na jó, elektronikusan szavazzunk, ez egyszerűbb. A második rész más. Az első részt megszavaztuk, most a második részről szavazunk elektronikusan. Megnyitom. Ezzel a zöld munkahelyeket utasítják el. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen, 15 nem. Elfogadtuk tehát a második részt is a kompromisszumban. Így lefedjük a következő két de a hetes Andrea Szent szavazásra bocsájtom, mellette ellene nagy többség elutasítottuk. 28-as James Ellis, a jelentéstevő mellette van, nem, nem, eljavítja az elnök magát. Jó, akkor azt hiszem, hogy áh, mindenfélét összebeszélek. Tehát ellenzi a jelentéstevő, mellette kiszavaz. Jó, elektronikusan. Legyen elektronikus. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. 17 igen, 17 nem, elutasítottuk. Következik a nagy E kompromisszum a jelentéstevőtől. Azt kérték tőlem, a jelentéstevő azt kéri, hogy először szavazzunk az eredeti verzióról, tehát Monika így sétafikál, úgy, mint hogyha a parkban járna. Na már most. Először az eredetiről szavazunk, és utána a szóbeli módosítóról, jó? Ezt kért a jelentéstevő. Tehát először szavazásra bocsátom az eredeti szöveget mellette. Tehát az eredeti kompromisszum. Az eredeti kompromisszumról szavazunk. Ellene. Négy. Tartózkodás. Nincs. Akkor ezt így elfogadtuk. E, kiegészítsük -e ezt a szóbeli módosítással? Mit gondol erről az jelentéstevő ellenzi? mellette kiszavaz. Na jó, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Szerintem ugyanaz lesz a többség, mint az előbb. Ugyanaz lesz az arány. Megnyitom. Lezárom. Mindenki szavazott. Remek. 24 igen, 11 nem de így is sikerült elfogadni. Az E kompromisszumot tehát a szóbeli kiegészítéssel elfogadtuk. Ezzel okafogyottá vált a három következő módosító, és a 31-es James Ellis következik a jelentéstevő nem támogatja mellette. James Ellis és három kollégája ellene. Többség, tartózkodás, elutasítottuk. A következő négy módosító oka fogyottá vált, a négy, az E kompromisszum miatt a 36-os jön Miguel Portás és két kollégája jelentéstevő ellenzi mellette. Ellene mindenki más tartózkodás. Ezt tehát elutasítottuk. 37-est ez a D kompromisszum lefette, Andrásen 8-as szóbeli módosítója mellette a jelentést ellenzi, ellene többség elutasítottuk. 38-as James Ellis a jelentéstevő ellenzi, mellette James és a szokásos gyanúsítottak ellene. A többség tartózkodás elutasítva 39-es Lávia a jelentéstevő ellenzi mellette. Köszönöm, ellene egy, tartózkodás, elfogadtuk. F. Kompromisszum, Franceskától mellette. Köszönöm, ellene. Három, tartózkodás, elfogadtuk. Két tartózkodással elfogadtuk, tehát a lap végéig kivégeztünk mindent. 44-es jön, Mónika Holmeyer, jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tart, egy, kettő, tartózkodás, Nincs. Elfogadtuk. 45-ös, portás és ezt nem szeret jelentéstevő, mellette a guésok ellene mindenki más, tartózkodás, elutasítottuk. Ezzel szemben a jelentéstevő támogatja a 46-os módosítót, akit ugyanezek szereztek mellette. Mm, egy szerény baloldal ellene többség elutasítottuk. Tehát Andreasen 9-es módosító mellette senki, ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es James Ellis a jelentéstevő ellenzi mellette a liberálisok és a konzervatívok ellene, a többség, ellenséges többség, elutasítottuk. Tehát 48-as levíje a jelentéstevő támogatja, mellette. Köszönöm, ellene. Egy tartózkodás, elfogadtuk. A nagy G. Nem, nem, elfelejtettem Görán Fermet. 49-es jelentéstevő támogatja elnézést Golán mellette lelkesedés ellene. Egy, mínusz egy, kettő, három. Tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a G kompromisszum Franceszkától, mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Így tovább ugorhatunk az 55-ösre Jens Geyer szóbeli kiegészítéssel. A jelentéstevő támogatja. Mellette Köszönöm. Ellene? Áhá. Nagyon szerény kezeket láttam, úgyhogy inkább elektronikusan ellenőrizzük, meg nyitom. A néppártnak van instrukciója a tagok számára? Na jó. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-18, de ott van még két gués, akik a bicikliznek Brüsszelben, turista osztályon utaznak, és nem használnak elektronikus szavazást. Na már most. Hát azért mégiscsak a többség egy ilyen ökológiai megközelítést alkalmazott, úgyhogy ha jól látom, akkor elfogadtuk? Elfogadtuk, igen. Gratulálok Geyer úrnak. Andrásen 11-es, a jelentéstevő ellenzi, mellette. Senki. Nem, nem, nem, egy, kettő. Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Egy, elutasítottuk. 56-os, Alexander Álvaro és Eglund urak mellette a jelentéstevő támogatja ellene. Egy, tartózkodás. Gratulálok a két úriembernek. A nagy H kompromisszumra lépünk tovább, mellette, ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. Így közvetlenül tovább léphetünk a lap közepén Andrásen 12-esre, mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as James Ellis, a jelentéstevő ellenzi, mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. 64-es Monika, a jelentéstevő nem szereti, mellette. Na jó, elektronikusan szavazunk. Elektronikusan megnyitom. Nagyon gyorsan szavazunk, le is zárom. azok ketten ott ellenzik. Jó? Tehát 19-19. Így hát elutasítottuk ezt a módosítót. Hogyha az eredeti szövegről szavaztunk, akkor a, volna, akkor ez az egyenlőség azt jelentette volna, hogy az eredeti szöveget megszavazzuk, azonban így az egyenlőség azt jelenti, hogy elutasítjuk a módosítót. 65-ös következik, Lavia jelentéstevő támogatja, mellette. Ellene. Egy tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os, Monika, ez visszavonta. Úgyhogy 67-es James Ellis, a jelentéstevő támogatja, mellette. Köszönöm, ellene. 5. Tartózkodás. Elfogadtuk. 68-as, Jörán Ferm, a jelentéstevő támogatja, mellette. Ellene. haj. Azért jobban szeretném, hogyha ellenőriznénk. Megnyitom, és lezárom a szavazást. 19 plusz 2, 17 ellenében elfogadtuk. 69-es James Ellis jelentéstevő ellenzi. Mellette ellene köszönöm tartózkodás, elutasítottuk. 70-es James Ellis jelentéstevő ellenzi mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. A többség elutasította. 71-es jelent fel mellette, a jelentéstevő támogatja, ellene. Hárman, tartózkodás, elfogadtuk. Márta Andrásen 13-asa mellette, köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk, 14-es Andrásen mellette, Nincs senki ellene, tartózkodás elutasítottuk. 72-es James Ellis, a jelentéstevő ellenzi, mellette. Aha, elektronikus lesz. Gyerünk. James 72-ese, elektronikusan. Megnyitom, lezárom. 18 igen, plusz 2. 18 nem, tehát a GUE most itt a jobb oldalon szavazott, vannak itt nagyon gyanús megállapodások. A kompromisszumos egyes, vagy i. Három részben fogunk szavazni a néppárt kérésére. Első rész a jelentéstevő ellenzi mellette. Köszönöm, ellene. Kettő, elfogadtuk. Második rész a jelentéstevő ezt is támogatja. Helyesbítek elektronikusan szavazunk már is, hiszen nagyon megosztottnak tűnt a társaság. Lezárom a szavazást. Lezárom. 14 igen, 20, plusz 2, de ez sem elég, 22 nem szavazott. Tehát a második részt eltüntettük, a harmadik résznek van-e így értelme, a jelentéstevő asszony. Szavazzunk a harmadik részről, annak ellenére, hogy a másodikat elutasítottuk? Jó. A jelentéstevő támogatja a harmadik részt, ugyanez a többség támogatja, ellene kiszavaz, ugyanez a többség, jó, akkor a harmadik részt szintén eltűnik a sülyeztőben, így a kompromisszum első felét fogadtuk el. Innen kezdve a 73-as az okafogyottá válik. Andresen asszonyéval mi a helyzet? Ez is, nem, a többi az nem. Mondják nekem. Mit mond a jelentéstevő asszony? Szavazzunk a többiről? Menjünk közvetlenül a 78-asra, hiszen a 73-ast a 15-ös okafogyottá vált, és a 74, 75, 76, 77-et ezt lefedi a kompromisszum, tehát a 78-asra léphetünk tovább. Jó. Akkor a kompromisszum első része is elegendő ahhoz, hogy a többi módosító oka fogyottá váljon egészen a 78-ig. Igaz? Jó. 78-as, Lavia. Nem, nem, bocsánat, mondja az elnök. asszony. Valójában mind az első, mind a második rész okafogyottá válik a kompromisszumosnak, ugyanis a 76-os, 77-est megszavaztuk. Na már most akkor a 73-as, 15-ös, 74-es, 75-ös okafogyottá vált. Ezeket kivégeztük, figyelembe vettük, ezeket az I kompromisszum lefedi. Azonban a 76-os gröliéről kell szavaznunk. A jelentéstevő mellette vagy ellene van? Mellette. De vannak gonosz emberek, akik ellenzik, úgyhogy elektronikusan fogunk a 76-osról szavazni a jelentéstevő mellette volt tehát, és a szavazást megnyitottam, most pedig lezárom. Lezárom, és 13 igen, 23 nem, kivégeztük. 77-es, Jürgen Klute és Miguel Portás a jelentéstevő mellette van, de ismét azt hiszem, hogy ugyanez lesz a mellette, ellene, ellene, a gonoszak többen vannak, úgyhogy ezt is elutasítjuk. A 78-asra lépünk tovább, Giovanni. Monika szeretne felszólni. A kompromisszumost nem fogadtuk el. Balcáni asszonynak azt mondanám, hogy a 75-ösre sem vonatkozik, ugyanis az a tranzakciós adóra, adóval kapcsolatos. Aber die wolltest du doch nicht, oder doch? De ezt elutasítottuk. Mit gondol Francesca? Ezt lefedi a kompromisszum. James. James. Elolvasván a szöveget nem fedi le, elnök úr, jobb lenne, ha szavaznánk róla. Igen, nekem is ez az érzésem, de szeretném tudni, hogy a jelentéstevő asszony mit gondol erről. Azt hiszem, hogy erre is vonatkozik. A záró szavazás ugyanis a részenkénti szavazás második részét elfogadta. Az első szavazásnál a kompromisszum átment. A három rész első része benne marad a szövegben, és ez kiterjed Homáz asszony módosítójára is. Ma écouvé. Akkor tehát lefedetnek tekintjük ezt a módosítót. A 78-as Giovanni Levia módosító jelentéstevő támogatja mellette, mellette, még nem ellene, mellette, most ellene, három tartózkodás, elfogadtuk. 79-es James Ellis jelentéstevő ellenzi, mellette. Köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, elutasítottuk. Az Andreasen 1-es szóbelie mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, elutasítottuk. Záró szavazás elektronikusan, és majd a két Q-st hozzátesszük. Megnyitom a zárószavazást, lezárom a zárószavazást. 32 igen, 4 ellene, illetve két barátunk tartózkodott. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak, Francesca, ez nagyon jó eredmény. Köszönöm szépen mindazoknak, akik hozzájárultak a kompromisszumos módosító indítványokhoz. Kedves barátaim, berekeztem az ülést, holnap reggel kilenckor találkozunk.